Mes chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre notre... Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek, akkor kezdjük a mai ülést. Elfogadhatjuk a napi rendet, hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor nézzük Hogyha nincsen ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet is elfogadhatjuk, mégpedig a 2018. augusztus 29-i ülés jegyzőkönyvét, és akkor következik az első napi rendi pont, az európai, illetve egy AFET bizottsági jelentésről van szó, eh, amely a katonai mobilitásról szóló eh, cselekvési tervről szól. Nos, az Európai Bizottság véleménye is rendelkezésünkre áll, és őket is sok szeretettel köszöntöm, most pedig Telicska úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Hadd tájékoztassak mindenkit a jelentés, a véleménytervezetről, mint minden vélemény, ez elég rövid, úgyhogy eh, hadd mondjam el, hogy miről szól. A helyzet vagy a téma sok mindenki számára ismert, de bizonyos nehézségek mégis felmerülhetnek eh, ezzel kapcsolatban egyes kollégák vagy egyes politikai frakciók eh, számára. Hadd mondjam el, hadd emeljek ki egy fontos elemet, Ami a katonai kifejezést illeti, ez kettős felhasználású cikkekről szól, és a katonai felhasználás azt jelenti, hogy egy hogy egy meglévő infrastruktúra kiegészítését, vagy hozzáadott érték hozzáadását illeti katonai célokra biztosnak kell lennünk abban, hogy, hogy saját magunkat meg tudjuk védeni, hogyha erre szükség van védelmi szempontból, és ehhez mozgatni kell a katonai eszközöket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez csak katonai célokat szolgálna, lehetnek ezek katonai és polgári célok együtt, például sürgősségi helyzetek, vészhelyzetek, amelyekben gyors mozgatásra van szükség. Ez egy dolog, amit szeretnék kiemelni. A másik dolog pedig egy olyan dolog, már, amit már említettem, közvetlenül és közvete, közvetetten egyaránt. A véleménytervezetben találnak erre ö, utalást, mégpedig a kettős használat. A véleménytervezetben ö, ből kiderül, hogy nem csak katonai célokra koncentrálunk itt, ennek mindig figyelembe kell vennie azt, hogy mi a cél, utasok szállítása, vagy teherszállítás, stb. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a megfogalmazás elég világos. Azt is el kell mondanom, hogy el kell kerülnünk azt a helyzetet, e, amikor is katonai e, természetű okokból módosítanánk bármilyen projektet, bármilyen szinten, és ez új költségeket merítene fel. Hogyha megnézzük a konkrét eseteket, kezdve a cselekvési tervvel, akkor hangsúlyozni kell azt, hogy a legkorábbi időszaktól, az első fázistól kezdve koncepció szinten kell dolgozni. Ami a tervezetet illeti, ez összességében pozitív, ez a politikai döntéseknek megfelel, és annak a nézetnek, hogy az Európai Uniónak nagy szüksége van ezen egyre bonyolultabb geopolitikai helyzetben ezekre a képességekre. Mindannyian tudjuk, hogy miről van itt szó, nem fogok ebbe, itt a részletekbe menni. Elnök asszony, e, ami a bevezetőt illeti, ennyit szeretnék mondani, hiszen már néhányszor beszéltem erről a kérdésről, már kitértem erre, és a szelfel kapcsolatban a katonai boríték, vagy katonai sor, ez nem egy olyan költségvetési rész, amit elvennénk, vagy csökkentenénk, hanem arra van szó, hogy a szepbe bevesszük ezeket a kiegészítő forrásokat, és a SZEF re vonatkozó jogszabályt remélhetőleg hamarosan elfogadjuk, és akkor az lesz érvényes, azt gondolom, hogy ez a vélemény ugye elég rövid, és a kollégák meg tudták ezt ismerni. Várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Talicska úr. Kérdezem, hogy Há, menny, mekkora összegről van szó? 6 milliárd vagy 6,5 milliárd? Az összeget kérdezem, mondja az elnök, 6 milliárd vagy 6,5 milliárdról van itt szó. 6,45. Köszönöm szépen, Talicska úr. Nagyon szívesen, asszonyom. Wim van den Kamp következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Marinescu kollégámat eh, helyettesítem ebben a kérdésben, aki most éppen Bécsben van a néppárt elnökségi ülésén, ezért van ő ott, én meg itt. Hát eléggé szürke napra ébredtünk ma. Pavel Telicskának köszönetet szeretnék mondani Marian Marinescu nevében az véleménytervezetéért. Nagyjából és egészében egyetértünk az ő meg közelítésével. Marian Marinescu közösen eh, készítették a CEF jelentést és a TEN, eh, illetve a Connecting Europe jelentést, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek így könnyebben tudnak egyeztetni. Pavel már utalt arra, hogy eh, kettős felhasználású cikkekről van szó, ez a kiinduló pont. De lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Kiindulhatok-e abból, hogy a polgári felhasználás áll az eh, első helyen. Tehát, hogyha kettős felhasználásról van szó, eh, akkor én abból indulok ki, hogy főleg polgári infrastruktúrák eh, ezek, Felmerül a kérdés, hogy mennyiben van itt valóban kettős felhasználásról van szó, ami a 6,5 milliárdot illeti, legalábbis a szövegben 6,5 milliárdról van szó, remélem ez így is marad. Az Európai Bizottság 2019. december 12-től egy leltárt akar készíteni a programokról, amelyek felmerülhetnek. És most várnunk kell, hogy pontosan mi kerül ebbe, ezekbe a eh, programokba, Érdekes, hogy most hirtelen katonai célokról beszélünk, én inkább békés célokról beszélnék, de az előadó már elmondta, hogy a világ megváltozott, ugye? Köszönöm szépen Pavel Telicskának, a néppárt nagyban és egészében támogatni tudja ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, Pim van de Kampur. Egyetértek önnel, mindannyian a békét kívánjuk szolgálni. Grappini asszony, öné a szó, üdvözlöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hiszen nekem sokat segített jelentéstevőként eh, itt egy eh, nyilatkozatot készítettek ők a katonai mobilitásról szóló eh, cselekvési tervek kapcsolatban. Köszönöm a főképviselő és a biztos segítségét. Szeretnék köszönetet mondani Telicska úrnak a véleménytervezetért és a magyarázatokért. Volt egy munkacsoport a frakciónkon belül, és Igaz, a kollégáim azt mondták korábban, hogy miért katonai célokról beszélünk, miért katonai fogalmakkal operálunk, de elsősorban nem szabad hát kikerülni azt, ami már megvan, ami már rendelkezésre áll. Hogyha a másik oldalról nézzük a dolgot, akkor akár ennek negatív hatása is lehet. Ahogy Telicska úr is elmondta, itt van ez a kulcs szó, mégpedig a kettős felhasználás. Ne felejtsük el, hogy a katonai mobilitás az nem csak a háborúban eh, merül fel, amikor rettenetes dolgokra kerül sor, eh, és a katonai eh, felszerelés mozgatására szükség lehet más esetekben is. Ami a katonai mobilitást illeti, most a katonai mobilitást a polgári mobilitásba akarjuk integrálni. Én ezt egy gazdasági kérdéstek tekintem. Ez egy megtakarítás. Nem építhetünk hidakat külön a katonai, meg külön polgári célokra, vagy autópályákat külön katonai, vagy polgári célokra. Azt gondolom, hogy a katonai koncepció integrálása, hogyha bölcsen lépünk, vagy bölcsen csináljuk ezt, akkor ez gazdasági megtakarításokhoz vezethet. Másik oldalon ez megerősítheti a polgárok biztonságát. Nem szabad elkerülnünk ezt, hiszen a feladatunk az, hogy segítsük a segítsük, erősítsük a biztonságot. 6,5 milliárdról van itt szó, nem, nem 6,35-ről. Lehet, hogy nem annyira fontos ez a kis különbség. A legfontosabb az az, hogy hogyan költjük ezt el, hogyan integráljuk a TNT-be, és az intelligens hálózatba és az egységes európai égboltba. Anélkül, hogy a polgári a polgári közlekedésre negatív hatással lennénk. Aztán emellett a veszélyes anyagok, veszélyes anyagok szállítása is itt egy fontos kérdés. Azt gondolom, hogy ez a jelentést egyesek eh, technikai jellegű jelentésnek tekinthetik. Minden esetre én azt gondolom, hogy ez mind technikai, mind politikai szempontokkal rendelkezik. Igyekeztem a jelentéstevővel egyeztetni, illetve a kollégákkal is eh, a eh, frakcióban bizonyos módosító javaslatok kidolgozása érdekében, hogy ezek egyes helyzeteket elkerüljünk. Ami a katonai mobilitást és a katonai beavatkozást illeti, ezt meg kell vizsgálnunk a polgári infrastruktúrával együtt. Köszönöm szépen, Szlotowski úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy általánosságban ezt támogatni tudjuk. Itt az infrastruktúra kiigazításáról van szó, illetve a katonai célokra való használhatóságáról. Olyan helyzetben vagyunk, ezt persze én is tudom, amelyben, hogyha békét akarunk, akkor sajnos fel kell készülnünk a háborúra is. E, sajnos ez a helyzet, és így van ez az Európai Unió határán e, belül is. Aztán mondanék valamit e, a TNT ehhez való igazodással kapcsolatban. A TNT hálózatot jelenleg a polgári szállítási és közlekedési célokra hozták létre, és itt nem csak a fő tengelyekről van szó, hanem a beszállító útvonalakról is. Nagyon fontos, hogy a közlekedési infrastruktúrát megfelelően kiigazítsuk. Nem csak a tentéről van szó, hanem más hálózatokról is. Itt el kell érnünk, hogy katonai szállítási célokra is ezt kiigazítsuk alkalmassá tegyük. Aztán, ami a finanszírozást illeti, azt, hogy a pénzeket hogyan lehet különböző projektekre eh, elosztani, és egyáltalán, hogy ezeket a projekteket hogyan választják ki. Van itt egy bizonyos kiválasztási eh, kiválasztási folyamat, hiszen ezek az egyes projektek egymással versenyben állnak, az egész Európai Unión belül egyeztetnünk kell ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy nézzük meg, hogy a finanszírozás hogy fog kinézni, hogy hogyan fog ez az egész a határon átnyúló projektekkel kapcsolatban például kinézni hogy a finanszírozási lehetőségek a CEF keretén belül nem elegendőek azon célokra, amelyeket mi itt elhatároztunk. Ez így van-e? Ezek a kérdéseim. Köszönöm szépen, Zalowski úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jobb jobban örültünk volna, hogyha a katonai mobilitás kérdése nem a eh, CEF részét képezi, hiszen a polgári eh, szükségletek elég nagyok, eh, és hát skeptikusok vagyunk a kapcsolatban, hogy a CEF-ből 6,45-öt kivegyünk, vagy erre különítsünk el. A fenntartható közlekedési ágazat a célunk a zöldek számára, illetve nem látjuk azt, hogy konkrétan hogy akarják ezt a pénzt felhasználni, és nem elemzik azt, hogy e, eddig hány projektet elemezt, vizsgáltak meg. Aztán a határon átnyúló együttműködést és kérdését is tisztázni kell, azonban ami az, hogy illeti, hogy a kettős felhasználásra nagyobb hangsúlyt fektetnek, ezt üdvözöljük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Van Ellen úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A véleménytervezet kettes bekezdésében a jelentéstevő támogatja a véleménytervezetet, de nekem itt van egy kis fenntartásom ezzel kapcsolatban. Most ezt határozottan támogatni, ez szerintem nem olyan megfelelő, nem megfelelő. Aztán a kettős felhasználás mi a helyzet az arányjal a kettő között? Aztán a, a repülőtereken gyakran, és a légitérben, gyak, légtérben gyakran a katonai célú gépeknek adnak előnyt. Én ezt azonban nem támogatom, inkább azt gondolom, hogy a polgári személy és polgári teherszállításnak kellene előnyt biztosítani. Aztán az is kérdés, hogy a projekteket hogyan osztják fel, a kettős célú projekteket hogyan fogják elszámolni. a CEF-ben, a pontozásos értékelésben ez előnyt fog élvezni, amikor közben pedig más fontos projektek merülhetnek fel a klíma vagy környezet védelem területén. Attól félek, hogy esetleg például a hajózást elhanyagolják. Ez egy további olyan aspektus, amelyet mindenképpen tisztáznunk kellene. Az előttem szólók még egy fontos aspektust nem említettek, európaiak azt szokták mondani, hogy eh, hogyha problémák mesél, merülnek fel, akkor új szabályokat kell kidolgozni, ez az általános megközelítés, de itt most a kettős felhasználású célokról van szó. Ez a hátsó ajtón már be, ezt már beengedtük, és ez egy európai védelmi közösséghez vezet. Úgy látszik, hogy szalámi technikát alkalmaznak, szépen lépésről lépésre bevezetik ezt, és így létrejön az európai védelmi közösség. Én ezért jobban, jobbnak tartanám, hogyha a kollégák egy kicsit kritikusabban vizsgálnák ezt a kérdést, és nem támogatnák egyértelműen. Köszönöm szépen, de Monté asszony a szó. Grazie, Presidente. grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek ezért javaslatért. Tehát az Európai Bizottság közleményéből kell kiindulni, illetve az AFET javaslatából, jelentéstervezetéből. Szerintem itt elég explicit terminusokat olvashatunk. Kettős felhasználás, ugye de utána pedig a, valójában kilóg a lóláb, hogy itt katonai, milit, katonai mobilitásról van szó. Szerintem itt arról van szó, hogy itt nagyon komoly politikai kérdésbe estünk bele, és a 6 milliárd eurós összeg sem egy olyan túl kicsi összeg. Nyilván konkrét projekteket is megvalósítunk ezzel kapcsolatban, szerintem ezt nagyon óvatosan kell kezelni. Az Európai Bizottságban volt egy meghallgatás, és ott is ez a két dolog derült ki, hogy egyrészt a hidakkal, másrészt pedig a határon átnyúló infrastruktúrákkal kívánnak foglalkozni a projektek során. 2018 és 2019-ben ez már elkezdene megvalósulni. Szerintem az infrastruktúrák megerősítéséről kéne inkább beszélnünk a szövegben, azzal egy kicsit finomítjuk a megfogalmazást. Itt arról van szó, hogy Európa a támadásokra készül fel, arra készülünk fel, hogy, meg, hogy megvédjük magunkat, és alapvetően szárazföldi védelemről van szó, tehát ezért kell az infrastruktúrákat létrehozni. Kérdésem az, hogy a jelentéstevőnek szándékában áll-e definiálni azt, hogy konkrétan, konkrétan mit jelent egy határ. Tagállamok közötti határokról van szó, vagy külső határokról, konkrétan Kelet-Európára gondolok. Ezzel kapcsolatban van-e valami határozott vélemény a jelentéstevőnek? Köszönöm szépen. Kramer úr, gyorsan kérem. Valóban igaz, hogy a békét csak akkor tudjuk szavatolni, hogyha készen állunk arra, hogy megvédjük a területeinket, de kérdés, hogy a közlekedési ágazat miért is bocsásson rendelkezésre 6 milliárd eurót a katonai infrastruktúra létrehozására. Semmi gondom nem lenne azzal, hogyha valaki azt mondaná, hogy az infrastruktúrára több pénz kell fordítani, és aztán ezt elosztjuk az összes területre. De az, hogy megint 6,5 milliárdot bocsásson rendelkezésre a közlekedési ágazat a katonai infrastruktúra létrehozására, és a közlekedési ágazat már a Juncker alap esetében is a legnagyobb hányadot szolgáltatta, mintha mi lennénk azok, akiknek rengeteg pénzük van, amire nincs is szükségünk, és mindent finanszírozhatunk ebből. Ez igazságtalan. Miért nem vesznek ebben részben mások is? a pénzek 40%-a a mezőgazdaságba folyik. Miért nem fordítunk mező, a mezőgazdasági pénzekből is valamennyit a katonai költségekre? Ezt az egyoldalú megközelítést elutasítom, és ezért ezt a jelentést nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm, Kramer úr! Mielőtt a bizottságnak megadom a szót, hadd mondjam el azt, hogy a katonai szó talán problémásnak tűnik, legalábbis ezt szűrtem le abból, amit a kollégák mondtak. A klímaváltozásnak lesznek majd olyan következményei, amit valamilyen módon kezelni kell. Nem, feltétlen, nem feltétlenül katonai, hanem inkább, hum, eh, ha, hanem inkább humanitárius fellépése lesz majd szükség. De szerintem a katonai mellől a humanitárius szó hiányzik. Hát amikor populációkat kell egyik helyről a másikra elszállítani, akkor a humanitárius szóra is szükség van. Második dolog. Ez a 6,5 milliárd eurós alap, ha jól értem, nem csupán katonai célokat szolgál majd, az összes közlekedési kérdése felett ezt használni, ha jól értem. De ezt lehet használni infrastruktúra felújítására, városi mobilitásra, stb. stb. Vannak célkitűzéseink ezzel kapcsolatban, és jó lenne, hogyha ezen költségvetési sorban megjelennének ezek a, ezek a célkitűzések is. Kolszon úr következik a DG Move-tól. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quel est l'objectif de cette proposition? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi ennek a javaslatnak a célja? Hát az, hogy a szinergiákat felhasználjuk, a, a közlekedési és a védelmi a védelmi politika célkitűzéseit kell tudni összeegyeztetni. És én is a védelem szót preferálom a katonaihoz képest. Amikor azt mondjuk, hogy védelem, az egy sokkal tágabb értelmű szó, és az infrastruktúrák természetüknél fogva más célokat is fognak szolgálni, mint szorosan véve a katonai célok. Egyértelműen humanitárius mozgást is tudnak majd szolgálni, de az európai tagállamok hadsereiknek ez a, cél, ez a feladata is megvan, tehát a polgári védelem. Az infrastruktúrák tehát polgári védelmi célokat is szolgálnak. Azt gondolom, hogy nagyon világosan kell fogalmaznunk. A CEF semmilyen szempontból nem fogja majd finanszírozni azokat a dolgokat, amelyeknek nincs köze, vagy nem hasznosak közlekedési politikai, szem, politikai szempontból. Nos, egyértelműen egéretet tett arra a bizottság, hogy csak olyan dolgokat fog, fog, fog ez a ez az alap majd finanszírozni, ami egyrészt védelmi szempontból, másrészt pedig közlekedés szempontból fontos. Az érintett felek, a közlekedési szempontból érintett felek felé próbálunk közeledni, és megtudni tőlük, hogy szerintük milyen szempontból lenne leghasznosabb ez, tehát milyen olyan közlekedési kérdések vannak, amelyeket katonai szempontból is meg kell vizsgálni, és milyen olyan infrastruktúrákat lehet fölállítani, amely mind a két dimenzió szempontjából érvényes és fontos lehet. Onnantól kezdve, hogy hasznos egy fellépést közlekedési szempontból, akkor ez szükségképpen a TEN-T hálózat szempontjából is hasznos. És a TEN-T hálózatban a, ezen keresztül a globális hálózatot is tudjuk finanszírozni, ez eddig kevéssé valósult meg. A folyosókon, keresztül, folyosókon kívül elég kevés dolgot finanszíroztunk eddig. Azt gondolom tehát, hogy ezen alapon keresztül a hasznos dolgokat gyorsabban tudjuk majd finanszírozni a TNT hálózatokon és azokon kívül. Hasonlóképpen az úthálózat, a közúti hálózat kérdéseit is elég kevéssé finanszíroztuk, így viszont a CEFET is fel tudjuk erre használni. Azt gondolom, hogy így többet tehetünk majd közlekedési témában, és jobban felejtszünk arra szerelkezve, hogy valamit el tudjunk érni. Mondom, jobb lehetőségeink lesznek majd. És sokkal jobban szembe tudunk nézni a problémák, amit jelenleg, mint amit jelenleg a CEF lehetővé tesz. Nagyon fontos az, hogy a kritériumokat nagyon pontosan megállapítsuk, és alaposan, alapos vizsgálat után válasszuk ki a finanszírozandó projekteket. A CEF alapvetően a határon átnyúló projektek célját szolgálja, és a határon átnyúló projekteket a CEF-nek mindenképpen preferálni kell a többi projekthez képest. Ilyen a CEF természete. A CEF költségvetéséből nem szabad nyilván elvenni azért, hogy ebbe az alapba valamit átcsöpögtessünk, nem ennek új pénznek kell lenni, tehát plusz pénznek a CEF-hez képest. A védelmi és biztonsági költségvetés soraiba is bekerülhet ez az alap. Próbálok válaszolni a többi feltett kérdésre. Nem lesz döntőbíróság. A CEF folyamatait fogjuk használni. Ezeket önök is pontosan ismerik. Általánosságban azt mondhatom, hogy nem sok kritika érte ezeket a folyamatokat. Ezeket fogjuk tehát használni a jövőben is. Köszönöm szépen, Kolszon úr mondja az elnök, köszönöm ezeket a magyarázatokat. Telicska úr következik a jelentéstől. Thank you, colleagues, uh, both the shadows, as uh, other colleagues. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek külön a megjegyzéseket. Összességében azt mondanám, hogy nagyon tartalmas, jó megjegyzéseket hallhattunk. Önnel kezdeném, elnök asszony, ön arról beszélt, hogy van ennek egy humanitárius aspektusa is. Szerintem ez egy jó javaslat. Ezt a javaslatot felkarolhatjuk, és szerintem pont arra gondoltam, amire én is, mi szerint katonai, a katonai vetülethez kapcsolódik a humanitárius segítségnyújtás is. Sajnálattal hallom, hogy vannak kollégák, akik ellen akarnak szavazni, de látni kell, hogy minden tagállamban kialakulhat egy olyan helyzet, amikor katasztrófa helyzetben, vagy másokból kifolyólag katonai eszközöket kell mozgatni, és ha nincs ehhez meg a szükséges infrastruktúra, akkor emberek halnak meg. Ez nem demagógia, ez a realitás. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, amikor szavazunk erről a szövegről. Vim beszélt arról, hogy elsősorban polgári felhasználásról kellene beszélnünk. Többször is, több hely, helyütt is idézhetném a szöveg tervezetet, de most csak egyre szorítkoznék, ez az ötös bekezdés vége, miszerint csak akkor használható ez fel, hogyha az infrastruktúra kettős felhasználása biztosított. Ez teljesen egyértelművé teszi azt hiszem, hogy a polgári felhasználás az elsődleges, és mindig az a kérdés, Tehát semmiképpen sem fogunk olyan projekteket integrálni, amelyek csak és kizárólag katonai jellegűek. Ami a forrásokat illeti, nem tudom, hogy most félig tele van a pohár, vagy félig üres, vagy előbb a tojás volt-e, vagy a tyúk. Kollégák beszéltek arról, hogy más projektekből vennénk el pénzt. Nem tudom, hogy hogyan jutottunk erre a következtetésre. Az Európai Bizottság épp az ellenkezőjét mondta. Nem arról van szó, hogy 6,5 milliárdot fogunk fordítani most katonai kiadásokra, épp ellenkezőleg szinergiákat hozunk létre, és növekedni fognak a források. Fandalen úrnak gondja volt a strongly support megfogalmazással az angolban. De hát itt is arról van szó, hogy a források már megvannak, már megvan a boríték, a boríték integrációjáról van szó. Ha a strongly szóval van gondja, hát akkor implicit módon azt mondja, hogy nem támogatja a katonai boríték cef való integrálását. Nem, ebben az esetben viszont nem lehet kiaknázni a szinergiákat, és elveszítjük az egész koncepció duális jellegét. Ami a technikai vetületet illeti, egyetértek Demonte asszonynal, és Fandalen úrral is egyetérthetnék részben, hogy ez egy szalámi megközelítés, de hát bármikor beszélhetünk szalámi megközelítésről, mindig mondhatjuk azt, hogy ez a fejle, fejlődés szintjének előmozdítását szolgálja. De ha még egyszer megnézzük a szöveget, nem egy európai védelmi politika koncepciójának kidolgozásáról szól ez, habár ez utóbbi támogatnám. És végezetül, remélem nem hagytam ki semmit, ja igen, Grappini asszony is, a megtakarítások. Igen, igaza van, pénzt takarítunk meg, ez a helyzet, ha tetszik, ha nem. Nos, ez is egy olyan elem, amelyet érdemes hangsúlyozni, kidomborítani. Szóval, hogyha jól csináljuk, amit csinálunk, szinergiákat építünk ki, pénzt takarítunk meg, és hozzáadott értéket teremtünk. Ezt a Galileo vonatkozásában is megállapíthatjuk. És végül, ami a tentét illeti, valaki használta a párhuzamos szót. Semmiképpen sem fogunk felesleges infrastruktúrákat kiépíteni. De például a tenté folyosók kapcsán például a Rail Baltica példáját említhetném. Vannak régi és új vasútvonalak, és mondhatjuk azt, hogy a katonai eszközöket a régi vasútvonalakon szállítjuk, ahol nem kell olyan gyorsan haladni, és ez nem fog befolyást gyakorolni a polgári felhasználásra és az új vasútvonalakra. Pénzt pazarolnánk el, hogyha egyszerűen csak kihasználatlanul hagyjuk a régi vasútvonalakat. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony, köszönöm. Köszönöm, Telicska úr, köszönöm, hogy az összes kérdése válaszolt. A módosítók beterjesztésének határideje szerdán lesz, de szeptember 12-én 17 órakor. Ez tehát a határidő, folytassuk a munkát. Az intelligens, az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekről fogunk beszélni. A bizottság fog nekünk most egy bemutatót tartani, Jelenleg delegált aktus kerébe, keretében foglalkozik ezzel a témával az Európai Bizottság, a parlament már korábban is vizsgálódott ebben a témában. A CITS-ről van szó, CITS-ről. Urrik van itt, ha jól tudom, a bizottságtól. A november és december között kell a tanácsnak és a parlamentnek ezt a kérdést konkretizálni. Van der Linden úr van mégiscsak itt akkor. Hol van Van der Linden úr? Megadom a szót, kérem, fogja rövidre, mert kicsit késésben vagyunk, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, próbálom rövidre fogni. Először is szeretném elmondani, hogy itt miről van konkrétan szó. Közlekedési célkitűzéseket próbálunk elérni, tehát a közlekedési balesetek számát próbáljuk csökkenteni, a, a kibocsátást is megpróbáljuk csökkenteni, azt szeretnénk elérni, hogy inkluzívabb legyen a közlekedés, és ugyanakkor az EU közlekedési ipari részesedését próbáljuk növelni. Az elmúlt négy évben több komponensen is dolgoztunk, nagyon sok érintett féllel egyeztettünk, több platformot hoztunk létre, politikai kezdeményezések, a politikai kezdeményezéseket tartottunk, illetve um, elkezdtük um, a konkrétumok megvalósításért, főleg határokon átnyúlóan. Az első lépéseknél tartunk, megpróbáljuk összekötni a különböző járműveket, hogy azok egymással interaktív módon tudjanak kapcsolatot kiépíteni, tudjanak kommunikálni. Ez a magasabb szintű automáció felé az első lépés. Azt szeretnénk elérni, az a végső céluk, hogy egyáltalán ne legyenek halálos áldozatai az európai utakon a közlekedési baleseteknek. Ez a mostani javaslat egy négyes csomag utolsó eleme. Először az érintett felekkel egyeztettünk az összes ipari ágazattal, ami ehhez tartozik. 2016-ban kezdtünk el. Aztán 16 tagállamban kezdték el aktív, 16 tagállamban kezdték el ezt a kérdést aktívan megtárgyalni, megpróbálni megvalósítani, és utána az összes többi tagállam is elkezd, elkezdett ezen gondolkozni. Van 16 tagállam, ahol az iparral együttműködve megpróbálják ezt már megvalósítani. Vannak nagy ipari résztvevőink is ezekben a projektekben, és ők maguk is aktívak. A CITS ugyanis egyrészt infrastruktúrát jelent, tehát az infrastruktúra kommunikál a gépjárművekkel, de a legnagyobb költség az, hogy a különböző gépjárműveket hogyan tudjuk felszerelni ezekkel az eszközökkel. Itt elég nagy a támogatottság a gyártók körében, és szerintünk most ezúttal ez meg tud valósulni. Több mint tíz éve folyik ez az egész küzdelem, és korábban próbáltuk ezt megvalósítani, elindítani, de ezt nem sikerült elérnünk, viszont most azt gondoljuk, hogy megvan a szükséges lendület, és reméljük, hogy ebben segít majd a bizottsági javaslata. A delegált aktusról tudnék részletesebben is beszélni, de azt gondolom, hogy miután nincs túl sok időnk, az lenne a legjobb, hogyha a kérdésekre válaszolnék, hogyha vannak. Köszönöm szépen! Wim van der Kampur, önkért szót, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy van Lelinden úr kiválóan beszél hollandul, úgyhogy ha megengedik, akkor én is hollandul fogok beszélni. A néppártban vannak bizonyos fenntartásaink, bevallom, ezen delegált aktussal kapcsolatban, legalább jelenlegi, legalábbis jelenlegi formájában, illetve azzal kapcsolatban is vannak fenntartásaink, hogy hogyan alakulnak jelenleg a tárgyalások, illetve a konzultációk. Kérdésem tehát az, hogyan adhatják ki ezt a delegált aktust, hogyha nem tudjuk, ha nem tudják, hogy a GDPR-nek milyen hatása lesz erre. Én szerintem ez egy valós probléma a CITS-sel kapcsolatban. Meg kell nézni, hogy ennek konkrétan milyen GDPR hatása lesz. Hogyan vélekedik erről? Második kérdésem. Rendkívül gyorsan változik a technológia, sokkal gyorsabban, mint amivel lépést tudunk tartani a delegált aktusok kapcsán. Az 5G technológiát például hogyan tudják bevenni ebben a tervezetbe? vagy mekkora a mozgástere a bizottságnak erre vonatkozóan? Hogyan védekedik el, vélekedik erről a gépjárműipar? Még egy kérdés, mi a helyzet az általános biztonsági irányelvegy? Egyrészt ott van a GDPR, utána pedig ott van emellett az általános biztonsági rendelet, és a két jogszabály között egyfajta átmenet van, itt van egy közösen lefedett terület. Hogyan lehet megoldani azt, hogy a, mindez összeegyezhetető legyen az önök jogszabálytervezetével. A szakbizottságunk azt gondolom, hogy mindig kész volt arra, hogy meghallgassa a bizottság véleményét, de számunkra sem világos ez a dolog. Kérdésem, hogy egyáltalán odafigyelnek az érintett felekre annyira, hogy tudják változtatni, időközben módosítani a javaslatukat. Aztán kérdésem, hogy pontosan hogy történik a e, nyilvános konzultáció, illetve készítettek-e hatástanulmányt? Köszönöm. Lidi úr következik parancsolja. Mettez-vous d'accord. Dönt, döntsék el maguk között, ki az első. Egyszerre ne. Allez, ki commence? Ki kezdi? Artug úr. Parancsoljon. Ja, um... Köszönöm szépen. István, a jelentéstevője a témának, Időnként kritikusak vagyunk, de nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság foglalkozik a témával. Sokszor bíráltuk azt, hogy nem foglalkoznak vele, most már végre foglalkoznak vele. Több szakértői csoport és több szint is foglalkozott a bizottságon belül a témával végre. Lehet, hogy egy kicsit már elkésünk a dologgal, de hát jobb későn, mint soha. A fő kérdés számomra az, hogy miért tesszük mindezt. Hát azért, hogy a jövőben legyen egy automatizált, hálózatosan felépülő mobilitásunk, amely hozzájárulhat a problémák megoldásához, széndiokszid kibocsátás, forgalmi dugók, és így tovább. De ez csak akkor sikerülhet, hogyha Európa egész területén, tehát az mind a 28 tagállam területén végrehajtjuk ezt. Mindig kicsit aggaszt az, hogy mi itt Brüsszelben összegyűjtjük a szakismereteket, a szakértelmet, kezdeményezéseket indítunk el, de hát a végrehajtás csak akkor működhet, hogy a tagállamok maguk is hajlandóak részt venni ebben. Ha megnézzük a különböző tagállamokat, azt látjuk, hogy nagyon különböző infrastruktúrális előfeltételek léteznek, és nagyon különböző az érettségi szint, ha így fogalmazhatok, mind kulturálisan, mind infrastruktúrálisan. Kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja úgy végrehajtani az egészet, hogy a tagállamok maguk is részt vegyenek a végrehajtásban, elvégezzék a rájuk háruló feladatokat, azért, hogy aztán belátható időn belül valaki egész Európát is átszelhesse autóval, gépjárművel, hiszen az autonóm gépjármű vezetés csak így működhet. És Vandekám kollégára hivatkoznék most, illetve az ő kérdésére. Az úgynevezett Wi-Fi rendszer egy robusztus rendszer ugyan, de nem felel már meg feltétlenül a jövő követelményeinek. Lehet, hogy az 5G technológia lenne a jobb választás. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság miért zárkózik el az 5G technológiától? Értem, hogy szeretnének mielőbb eredményeket elérni a közutakon, de szerintem mégsem jó döntés, hogyha egy olyan technológiába ruházunk be, amelyel szemben vannak jobb technológiák is. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság az 5G technológiára nézvést mit szeretne tenni, mit szándékozik tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ertogó. Siessünk egy kicsit, mert nincs túl sok időnk. Telicska úr, szó. Well, Madam Chair, if you say so, I... Tisztelt elnök asszony, jó, akkor gyorsabban beszélek, vagy legalábbis rövidebben. Kollégám nevében szeretnék hozzászólni, aki nem tud itt lenni. Meissner asszony nevében, aki nem tud most ille, itt, lenni, itt lenni, de nincsenek nagy aggodalmak a mi oldalunkról, a mi részünkről ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy nagy előrelépést látunk itt, ami a Trant Bizottság elvárásait illeti. Az egyetlen elem, amit szeretnék kiemelni a magam részéről, ez egy olyan dolog, amit már, ami már elhangzott, úgyhogy nem fogom túl sokáig emlegetni, ez a GDPR téma, ezt a bizottság is említette. Azt gondolom, hogy amúgy elég széles kör az elégedettség. Köszönöm szépen, Újhely úr. Egy pillanatra, önnek is megadom a szót. Köszönöm szépen, akkor csak tényleg nagyon röviden. Az nekem gyanús, hogy az elmúlt két-három napban hány szakmai szervezet találta meg az irodámat, és engem, mint a CITS reportnak a raportőrét itt a delegált, delegéti dektől kapcsolatban. Tehát valamilyen egyeztetés biztos, hogy elindult, viszont a szakma nagyon aggódik, és körülbelül olyan robbanásszerű állapotot érzékelek, mint amikor a CITS reportnak neki kezdtünk aminek a végére ott azért lenyugodtak a kedélyek, és a szakmai szervezetek mindegyike értette, érezte, hogy a bizottság és az Európai Parlament jó irányba akar haladni. Én most arra figyelmeztetem a bizottságot, hogy nagyon gyorsan az érintett szakmai ágazati partnerekkel beszéljenek, mert hogyha el akarjuk azt érni, hogy 2019-től már egy implementált időszaka következzen a CITS-nek, akkor nyugvó pontra kell jutni. Van több olyan kérdés, amiben azt látom, hogy a, a gyártók, a szakmai szervezetek, az érintett cégek nem látják, hogy hogyan fogják majd végrehajtani, hogyan fogják életbe léptetni a mi általunk elvár dolgokat, és akkor én is csak kiemelem, nem részletezem, a GDPR-nál valóban egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy hogyan hozzuk összhangba a mi CITS elképzeléseinket a GDPR mindennapi megvalósításával. Egyelőre fogalmam sincs, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összhangba hozni. Olyan kérdéseket kaptam, politikusként nem tudtam válaszolni, remélem a bizottságnak lesznek konkrétabb válaszai. <coughs> Köszönöm szépen, helyi úr. Nekem lenne egy mini kérdésem. A CIT-sel kapcsolatban azt olvassuk az önök anyagában, hogy bizonyos dolgokat korábban nem tudták, bizonyos dolgokat korábban nem tudtak megtenni. Tíz éve foglalkoznak ezzel, de mi az akadály, mi a probléma, miért nem tudják ezt megvalósítani? Elmondta. az imént, hogy szerette volna, ezt, szerették volna, hogyha ezt korábban lehet már alkalmazni. Tíz éve foglalkoznak ezzel, szerintem elég egyszerű a kérdés. Mi az akadály? Miért nem lehetett ezt hamarabb megvalósítani, alkalmazni? Egyéb kérdés nincs. A bizottságnak szeretném átadni a szót. Van Dervinde úr, parancsoljon. Thank you very much for all these uh, very relevant questions. Uh, let me start. Köszönöm szépen a kérdéseket. Miért tartott ez tíz évig? hát a kutatás kezdődött meg tíz évvel ezelőtt, hogy miért nem történt eddig ez meg, ez az, hogy azért van, mert ez egy olyan téma, mert mindenkinek egyet kell értenie ugyanabban a dologban. Nem működik, ha csak nem egyeztet mindenki mindenkivel. Tehát nem csak az egész ágazat, nem egy, egy egész ágazat, hanem egy sor ágazatra van szükség ahhoz, hogy működjön a dolog. Ez megnehezíti a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik dolog Senki nem kérdőjelezi meg a CITS társadalmi előnyeit. Mindenki nyer ebből, de ki az a mindenki? Ki fog ebből pénzt csinálni? Az nem olyan egyszerű a közötti biztonság nyereségeit business case alakítani. Úgyhogy ez nem lesz olyan egyszerű, mi nagyon sok érdekelt féllel egyeztetünk, az iparral például. mert elmondtam, a legnagyobb beruházás az ipar részéről jön, e, hiszen ők szerelik föl a gépjárműveket. Hogyha nem egyeztetnénk velük, akkor ez nem történhetne meg. Ezt tudjuk. E, tehát bízunk benne, e, hogy mellettünk állnak. Aztán az automata ipar a személygépjárművekre vonatkozóan, a tehergépjárművekre vonatkozóan. Nyilván eh, Van de Kamp úr is szívesen hallana további részleteket ezekről a technikai eh, témákról. 16 tagállam elkötelezte magát, hogy eh, közösen az iparral együttműködve ezt kiépíti. Többen említették a aggodalmakat a GDPR-ral kapcsolatban. Ez a érvényes rendelet. A delegált jogi aktus ezt nem változtathatja meg, de az Európai Bizottságnak itt vannak természetesen, van természetesen egy kis mozgástere. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk azok, akik bevezetik ezeket a megoldásokat, garantálniuk kell, hogy megfelelnek ezek a megoldások az általános adatvédelmi eh, szabályoknak. Aztán az új technológiákat is említették a kollégák, eh, ezt nagyra értékeljük, és természetesen ezen új elemekkel kapcsolatban nyitottak vagyunk. A delegált jogi aktus ezt említi, a stratégia az, hogy nem veszte, nincs vesztegetni való eh, időnk. E, évente 26 ezeren halnak meg az európai e, utakon, tehát minél gyorsabban be akarjuk vezetni ezeket az új technikai megoldásokat. Közben a holnap technológiájával szemben is nyitottak kell, hogy legyünk. A delegált jogi aktus pontosan azt tervezi, hogy amint egy technológia elkészül arra, hogy sorozatgyártásban használják harmonizált módon, a delegált jogi aktust felülvizsgálják. Tehát nem várunk további három-négy-öt évet arra, hogy ezeket bevegyük a megoldás katalógusba. A hatástanulmányon dolgozunk párhuzamosan, és az jogi aktussal együtt fogjuk ezt elkészíteni. Remélem, hogy sikerült időben válaszolnom. Köszönöm szépen Van de Linde úrnak, és most pedig Van de Kampnak úrnak adom meg a szót nagyon gyorsan. Elnök asszony, röviden, ha megengedi, visszatérnek az adatbiztonsági rendeletre, illetve az Európai Bizottságot kérem, hogy utaljon rá. Igen, azt kellett volna ezzel kapcsolatban, hogy meg vagyunk győződve róla, hogy a ez konnektivitás, az automatizált rendszereknek és az együttműködő rendszereknek szinergiában kell működniük. Eddig ezeket külön fejlesztették, de egy, azt gondoljuk, hogy ezeknek össze kellene folyniuk. Számos szinergia már felmerült. Az Európai Bizottság a nyilatkozatában, ami a, a az összekapcsolt rendszereket illeti, egy egységes platformot javasol, amelyben ezeknek a szinergiáknak a kihasználását akarja biztosítani. Ezek a rendszerek kiegészítik egymást, és mindegyikre szükség van. Köszönöm szépen, Vandelinde úr! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre áll. Nyilván ezt a témát még az elkövetkező hetekben taglalni fogjuk. Köszönöm szépen! És akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. Most véleménycsere következik a DG Move eh, főigazgatójával, eh, Olalai úrral. Nyilván tudják, 2017. szeptemberében volt a legutóbbi eszmecsere, tehát itt az ideje, hogy folytassuk ezt a párbeszédet, ami nagyon pozitív számunkra. Azt gondolom, hogy számos téma van, amit fel akarunk vetni, nem csak a mobilitási csomag. Köszönöm, hogy a úr itt van, és elfogadta a meghívásunkat, és várom, hogy tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság prioritásairól az, ág, az ágazatban, a közlekedési ágazatban, és közösen kell mostantól a mandátum végéig, tehát 8 hónap alatt ezeket a célokat megvalósítani a koordinátoroknak fogok majd szót adni, és utána természetesen mindenkinek, aki eh, hozzá szeretne szólni, miután meghallgattuk Hololai úr bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Karima, kedves képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! nagy megtiszteltetés és nagy öröm, hogy itt lehetek a TRAN bizottságban, és véleményt cserélhetünk. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, látjuk, hogy gyorsan megy az idő, és a jelenlegi mandátumunk vége felé járunk már és a Juncker bizottság mandátuma is hamarosan lejár. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire nagyra értékelem én és csapatom az önök elkötelezettségét abban, hogy az európai közlekedési témát szívükön viselték a mandátum alatt. Emellett azt is el akarom mondani, hogy nagyra értékelem a, köz, a szoros együttműködést, és közös elkötelezettségünknek köszönhető az, hogy ha elérjük ezeket az eredményeket, amelyeket kitűztünk magunk elé. Emellett szeretnék köszönetet mondani a TRAN eh, képviselőknek, hogy hozzájárultak az Európai Bizottság által szervezett eh, fontos eh, rendezvények sikeréhez. Például volt egy informális tanácsülés Tallinnban múlt szeptemberben, ahol a Connecting Europe, vagy a Connecting Europe konferenciát is említhetnék, ahol a következő MFF-ről is szó volt, illetve a Ljubljanai tentén napokat. Önök elmondták ott, hogy az közlekedésben milyen politikai dimenziót képzelnek el, és köszönöm ezt. Sok képviselőre igaz, de főleg elnökére, Karima Delire, akinek részvétele, hozzászólásai és konstruktív megközelítése kulcsfontosságú volt ezen események megszervezésében és sikerében. Most az együttműködésünk utolsó lépcsőjéhez érkeztünk. Jó lenne egy kicsit visszatekinteni, és megnézni, hogy mit értünk el együtt, de emellett meg kell néznünk azt is, leltárt kell vonnunk azon fontos témákról, amelyek még függőben vannak, és hát ez annál is fontosabb, mivel nincs túl sok időnk. A közlekedés nagyon nagy kihívásokat tartalmaz, új biztonsági fenyegetések, biztonsági hézagok, digitalizáció, dekarbonizáció, változó üzleti elő prioritások, ezek mind fontos szerepet játszanak a következő választási időszak előtt. Tehát melyek a kulcsfontosságú sikerek? Néhány fontos sikeres pont. Egyrészt a, politik, a közlekedés, mint politikai e, téma, kiemelésre került, és ez nagyon fontos. E, ebben önök is szerepet játszottak a fenntartható fejlődés, a jobb e, minőségű munkahelyek. Mindez a Connecting Europe Facility-ben és más közlekedési témákban megjelentek, beszéltünk az Európai Unió hosszú távú költségvetéséről, aztán a katonai költségvetés, a katonai mobilitás fontos témája, a fogyasztóvédelem, a verseny és egyéb témák holisztikus megközelítése. Az Európai Unió külső politikai eszközében a közlekedés is nagyon fontos, ami az egyes témák problémákat illeti, Szeretnék köszönetet mondani ennek a bizottságnak, hogy nagy támogatást nyújtott a negyedik vasúti csomagban 2016 végén, illetve a bizottság delegált jogi aktusát támogatta az 2017 végén a vasúti infrastruktúra munkálatokkal kapcsolatban. Aztán az EASA új alaprendelet te kapcsolatos eredményt is említeni szeretném. A rendelet egy hét múlva lép életbe, úgyhogy hadd emeljem ki, hogy a parlament itt milyen fontos szerepet játszott a módosítási javaslatok benyújtásával. Külön köszönöm a jelentéstevőnek, marinescu Marinescu-nak, aki nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy kiegyensúlyozott kiegyensúlyozott kompromisszumos szövegre jussunk. A rendelet biztonságos és környezetbarát eh, légi közlekedést tesz tesz lehetővé, és hatékony, eh, közös biztonságmenedzsment eh, rendszert vezet be, illetve az új rendelettel az EU a drónokkal kapcsolatban szabályokat hozhat, kompetenciája lesz ebben, függetlenül ezek súlyától. Ez nagyon fontos eh, eh, szabályzási szinten. A eh, szárazföldi közlekedésben a, a, a közútbiztonság nagyon fontos. Ezt tudom, szeretnék köszönetet mondani az önök támogatásáért ezen a fontos területen. A javaslatunk, amely a, amely a gépjármű vezetők gépjármű vezetők képesítésével kapcsolatos, ez gyorsan sikerült elfogadni, ez nagyon fontos volt. Aztán a, a belföldi um, navigációval kapcsolatos szintén az itt ebben a szakmában dolgozók képesítésével kapcsolatos javaslatot kapcsolatban is szeretném említeni az önök támogatását. A meglévő kihívások most eh, hadd térjek rá arra, hogy mi az, ami az első következő hónapban még eh, foglalkoztat bennünket. Elég sok minden, például az EU hosszú távú költségvetése. Eh, mind Bulc biztos, mind én benyújtottuk a CEF 2021-27-es javaslatot. Nagyon örülök annak, hogy gyors előrelépésre került sor. A TRAN jelentést már előkészíték és átfogóan megvitatták múlt héten. A CEF 2-ben kapcsolatban elengedhetetlen, hogy gyors előrelépést érjünk el, biztos biztosítani kell, hogy ez a finanszírozási keretet a parlamenti mandátum vége előtt elfogadjuk. Néhány fontos pontot hadd említsek még 2021 és 27 között. Úgy, lát, úgy gondoljuk, hogy a TNT mag hálózat előrelépése 350 milliárd további elő, beruházást követel meg a 700 milliárd mellett, ami az átfogó hálózat és egyéb közlekedési célokra fordul majd. Aztán itt van az általános költségvetés 42,3 milliárd, ebből 30,6 milliárd, milliárd a közlekedésre megy. Emellett 6,5 milliárdot javasoltunk a katonai mobilitásra, a, milit- a katonai mobilitás ez egy olyan terület, ez egy új terület, a tenték a legjobb eszközök arra, hogy a katonai és a polgári közle- szükségleteket átfogóan kezeljük tenté. A tenté mellett maradva azt mondanám, hogy 14 európai koordinátor lezárta a munkatervük elkészítését, és ezek a munkatervek átfogó technikai és gazdasági elemzést tartalmaznak, és a 2030-ig tartó célokat határozzák meg. Az európai koordinátori mandátum, az első négy éves európai koordinátori mandátum lejártával a 2013-as TENTÉ rendelet alatt három új koordinátort kellett választani. Biztosak vagyunk benne, hogy ezek az új koordinátorok, eh, Iveta Radicova, Anna Jensen és Matthias Rüte mm, a, megfelelnek majd az nekik támasztott követelményeknek. A CEF fele összefüggésben eh, azt javasoltuk, hogy az adminisztrátív eljárásokat áramvonalasítsuk, hogy eh, a TENTÉ projektek végrehajtását segítsük, csökkentsük a költségeket és a határidőket. A 2014 óta a SEF Transport 600 projektet támogatott 23 milliárd euróval, ez nagy több mint 2000 kedvezményezett volt. A legtöbb ennek a támogatásnak a legnagyobb része a belföldi eh, hajózásra, illetve a vasúti közlekedésre ment. Aztán az innováció, a közlekedés menedzsment rendszere, eh, a CEF eh, transport boríték több mint 11 milliárdra rúg, és ezt sikerült elosztani szeptemberig, ez megfelel eh, az elkötelezettségünknek. Proaktív módon menedzseljük ezt a programot, és eh, hamarosan a teljes rendelkezésre álló költségvetést eladjuk. A 2017 hétig rendelkezésre álló eh, projektek listáját hamarosan jóvá, hamarosan közzétesszük Október 24-ig lehet eh, javaslatokat benyújtani, és jövő év elején eh, fogunk dönteni. Digitalizáció, közúti biztonság. Eh, emellett egy éves programot készítünk elő 2019 elejére, átfogó programot. Az önök szakbizottsága javasolta ez. Most hajlandóak vagyunk természetesen ezeket a következő lépéseket önökkel megvitatni. Most hadd térjek rá a mobilitási csomagra, három ilyen van. A Juncker Bizottság bemutatta ezeket a mobilitási csomagokat, és ez is azt mutatja, hogy az volt a prioritásunk, hogy a közlekedési ágazatot modernizáljuk hogyha ezeket a fájlokat nem sikerül lezárni, akkor ez egy nagy visszalépés jelente. Ami az egyes mobilitási csomagot illeti, mindannyian tudjuk, hogy számos javaslat megosztja a véleményeket. Persze azért látok előrelépést. Örülök, hogy annak, hogy megkezdődött a tegyelés a tanács és parlament között az ETS irányelvvel kapcsolatban, és hát jó irányba haladnak a dolgok. Remélem, hogy ezek a tárgyalások az osztrák elnökség alatt lezárásra kerülnek. Emellett annak is örülök, hogy a parlament megszavazta a jelentést a, a bér gépjárművekkel kapcsolatban. Tudom, hogy a tárgyalások sokan átfogó tárgyalás részének tekintik. Az általános megközelítésben nem látok nagyon eltérő véleményeket. Szeretnék köszönetet mondani a Trend Bizottság eh, mobilitási csomag jelentéstevőjének, Szeléni Montera és Vinyett, illetve Klu eh, képviselőknek, ami Különen hogy a szociális és a belső eh, piac témában, Ertugurnak a kabotás eh, témájában, és az árnyék jelentéstevőknek, akik nagyon intenzív munkát végeztek mindazonáltal. Nagyon sajnáljuk eh, azt, hogy július 4-i plenárison elutasítottak bizonyos jelentéseket, amelyek szociális és belső piaci javaslatokra vonatkoztak. Azt gondolom, hogy vannak ugye hazai tagállami szabályok ezzel kapcsolatban, de ezek nem biztosítják az egyenlő elbánást az belső piacon, és emellett nem biztosítanak egyforma védelmet a, a sofőrök szociális jogait illetően. Azt gondolom, hogy ez végeredményben az EU fogyasztók számára is negatív hatással vannak ezekre. A témákra kell koncentrálni, kabotás, hazatérés, kiküldetés és a tahográfok. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament és a bizottság együtt előre tud lépni ebben. A bizottság ebben segít. Önök, a TRAN bizottság kompromisszumot kell, hogy keressenek. Ezt a nemzeti érdekek összeegyeztetésével lehet megtenni. A még nyitott kérdések világosak, kabotás, tahográf, hazatérés, stb. Ezekben kompromisszumra kell jutni. Biztos vagyok benne, hogy egyes, egyetlen e, e, tagállam és egyetlen érdeket fél sem érvényesítheti százszerzelékben a saját akaratát, de biztos vagyok benne, hogy együtt kiegyensúlyozott megoldásra lehet jutni. Ez sokkal jobb az ágazat számára, mint a jelenlegi status quo. Reméljük, hogy az osztrák elnökség véglegesíteni tudja az európai, véglegesíteni tudja a tanácsi álláspontot ezekkel a témákkal kapcsolatban, és hogy, a, és hogy ez javítani fogja a jogi keretet a közúti ágazatra. Biztosítani tudok mindenkit arról, hogy a DigiMove rendelkezéssel az elkövetkezendő hónapokban a hét, hét napján 24 óra, nap 24 órájában. Kettes mobilitási csomag, Ájúzó, Ájútó képviselő képviselőnek a munkáját nagyra értékelem, ez nagyon pozitív volt, és pozitív volt a szavazás eredménye is. Azt reméljük, hogy a tanács egy általános megközelítést fog elérni ebben az, ez alatt az elnökség alatt, és hogy előre lép ez a téma. Egyesek azonban nem eh, akarják, hogy ez előrelépjen, ennek ellenére azt szeretném, hogyha a parlament eh, a háromoldalú egyeztetést minél hamarabb megkezdhetné, amint a tanács elérte az általános megközelítést Emellett a második mobilitási csomagban a Clean Vehicles, tehát a tiszta gépjárművek e, irányelv felővizsgálatával kapcsolatban e, ez is segít majd a dekarbonizáció elérésében. Biztosítanunk kell, hogy a felülvizsgált irányelvet a jelenlegi parlament mandátum alatt elérjük. Aztán a, ma, a piachoz való hozzáférés, tudom, hogy Zile képviselő az első olvasaton dolgozol, dolgozik, és e, üdvözlöm ezt. A harmadik mobilitási csomag, e, ez a mobilitási e, rendszerek biztonságossá, tisztelbátételeire vonatkozik ami ami a közúti biztonságot illeti, e, itt ebben nagyon nagy előrelépésre került sor az elmúlt időszakban, e, de még mindig e, több, még mindig 25 ezeren vesztik életüket évente a közutakon, és hatszor ennyi ember súlyosan megsérül. Úgyhogy itt nagyon gyors előrelépésre van szükség. Két csomagról van itt szó, infrastruktúra és gépjárművekre vonatkoznak ezek, az, ezeknek az összekapcsolás, az, az autonóm, a, a, a sürgősségi, a, a vészhelyzeti, intelligens megoldások fontos szerepet játszanak, és a legújabb technológiát ki kell használni és sok baleset ezen technológia nem használásából merül fel. Infrastructure safety management. We want... Azt is szeretnénk elérni, hogy, az, e- hogy a közúti infrastruktúrális menedzsmentre vonatkozó szabályokat tudjuk javítani. Azt gondolom, hogy ez elég sok a kihívás ezzel kapcsolatban is. És Mindkét javaslat nagyon fontos olyan szempontból, hogy a, hogy a közúti biztonságot tudjuk javítani, és természetesen az önök támogatásra is számog, számítok abban, hogy ezt meg tudjuk, vasol, meg tudjuk valósítani. Azt gondolom, hogy mindig a azokat az alternatívákat kell figyelembe venni, amelyek biztonságosabbak a felhasználóknak is, illetve, illetve a, a sofőrök számára is. Aztán digitális, digitális javaslataink is vannak a harmadik mobilitási csomagban. Egyrészt az európai tengeri egy, egyablakos rendszer, másrészt pedig az elektronikus teherszállítási információ rendszer, ezek kiegészítik egymást, és azt gondolom, hogy az adminisztratív tervet is csökkentik, és ezáltal megkönnyítjük a digitális kommunikációt a logisztikában. Úgy gondolom, néha ki kell lépnünk egyes érintett fele komfortzónájából, és meg kell nézni, hogy mi az, ami mindenkinek a legjobb. Még egy dolog. Szeretném, hogy a tentély kérdésekben a parlament kicsit fölgyorsítsa a munkát, mert a triológusok így a triológusok végére így érhetünk el. Mi maradt még hátra? Először is repülés. Alapvetően azt gondolom, hogy jó az előrelépés, ez egy igazi siker terület, és szerintem sikerült ezt elérni, hogy a verseny tisztességes legyen a nemzetközi légiközlekedésben köszönet Telicska úrnak. Egy új rendeletet, fog, úgy rendeletet kell elfogadnunk, és prioritás számunkra. Nagyon fontos az, hogy olyan rendeletünk legyen, amely hatékony és használhatóbb, mint a mai, ma hatályos rendelet. Az önök támogatására itt is, támo- itt is számítok, és jó lenne, hogyha a tanács ami hamarabb megegyeznének természetesen a harmadik felekkel is egyeztetünk, és remélem, hogy hamarosan le tudjuk zárni ezeket az egy, egyeztetéseket. Az EU terület definíciója az a kérdés, amit még nem sikerült megoldani. Konkrétan Gibraltárra gondolok. És az EU ukrajnás, EU-Ukrajna megállapodást ezzel kapcsolatban, tehát a közlekedési témákban már évek óta próbáljuk aláírni, ez maradt még hátra. Aztán az 1008 per 2008-as rendelettel kapcsolatban, ami wet leasingről szól, a Tran már elfogadta a jelentését, az osztrák elnökség pedig elkezdte a vitát az Avia munkacsoportban. Ami a e SZESZ 2 jelentést illeti, sajnos blokkolva van a tárgyalási folyamat. Reméljük, hogy a parlament Marinescu úr vezetésével valamit, siker, valamit sikeresen elér majd az osztrák elnökség ezzel kapcsolatban. Megpróbál valamit elérni. Elképzelhető, hogy ezután a román elnökség is felkarolja majd. Aztán, ami a vasúti utasok jogait illeti, örülünk a módosítóiknak, ezek világosabbá teszik azt, hogy mik az utasok jogai, a jogbiztonságot is növelik, illetve azt gondolom, hogy a realizmus és az ambíció között megfelelő kapcsolatot egyesül teremtenek. Nos, hadd mondjam el, hogy a bizottság recastot, a recast folyamatot választotta, tehát átdolgozásról van szó, és ez a Better Regulation égiszi alatt történt. A lényeg az, hogy a, meg, hogy a megvalósítás, tehát hogy a gyakorlatban tényleg tudjanak élni az utasok a jogaikkal, ezt próbáljuk elérni. Nagyon fontos a parlament támogatása abban, hogy elérjünk egy igazi eredményt, hogy jobb legyen az utasok mobilitása, jobb legyen az életminőség, és ez azt gondolom, hogy jobb viszonyokat teremt az európai cégek számára is. Ettől vonzóbb lesz majd a vasúti ágazat, illetve fenntartható társadalmi, gazdasági és, köz- és környezetvédelmi eredményekhez is vezet. Nézzük a kikötők befogadó felszereltségét, illetve lehetőségeit. A júniusi tanács ülésen, ennek szent tanácsülének el, ülésen el sikerült elfogadni az általános megközelítést, úgyhogy azt gondolom, hogy ezután a parlament is nagyon jól haladt. Itt is számítok a támogatásukra Arról van szó konkrétan, hogy a tengeren keletkezett szemetet megfelelően lehessen kezelni, a nemzetközi keretnek megfelelően. Szeretném, hogy ennek az irányelvnek a, a, a tartalmát támogatnák. Én szeretném, hogyha az összes hajóra és az EU-s kikötőre vonatkozna, és ez mindenképpen jót tesz majd, én remélem, hogy Gezire Meissner asszony továbbra is olyan jó munkát végez majd, mint ahogy ezt eddig tette. Brexit. A következő, ez nagyon komplex és bonyolult téma. Elképzelhető, hogyha a Brexit megvalósul, akkor annak komoly közlekedési negatív hatása lesz, főleg, hogyha nem születik megállapodás az EU és az Egyesült Királyság között. És a bizottság erre fölkészít, megpróbálja fölkészíteni az érintett feleket. Azt gondolom, hogy az EU, a tagállami hatóságok és az érintett felek felelőssége és az, hogy fel legyünk készülve minden eshetőségre. Nos, júliusban a bizottság két jogalkotási javaslatot fogadott el ezen felkészültséggel kapcsolatban, ez a tentékről szól, illetve a tengeri közlekedésről. Próbáljuk jelenleg is feltérképezni, hogy a bármi, bárhogy is alakul a Brexit, annak milyen hatásai lesznek. Összefoglalásképpen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék még egyszer köszönetet mondani. A meghívásért köszönöm a folytonos támogatásukat, az elmúlt öt év, amit az elmúlt négy év során tapasztaltunk. Ahogy közeledik a parlamenti ciklus, illetve a bizottsági mandátum vége, azt gondolom, hogy mindenképpen vissza kell néznünk a múltra, és el kell gondolnunk azon, milyen jól műk- gondolkodnunk azon, milyen jól működött a TRAN és a bizottság között az együttműködés, főleg a közlekedés finanszírozása, illetve a mobilitási csomagok jelentették igazi sikertörténetet. Amennyire tudok, tőlem terhetően válaszolok majd az önök kérdéseire és ha én nem tudok mindenre válaszolni, akkor írásban juttatjuk el majd önöknek a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Uruláj úr. Köszönöm, hogy elmondta azt, hogy az elkövetkező 8 hónapban mire számíthatunk. Hadd mondjam el most először azt, mielőtt kérdéseket lehet feltenni, hogy Dominik Rike úr vendégei és barátai vannak itt. Az SNCF részéről érkezett 18 vendég, kérem álljanak föl, üdvözöljük Önöket itt a szakbizottság ülésen. Je suis désolé, vous pensiez passer discrètement dans la commission, mais non. Biztos azt gondolták, hogy majd itt meglapulnak, de ez nem sikerült. Hululaj úr, nem lesz könnyű mindazt teljesíteni, amiről beszélt, de először is szeretnék köszönet mondani a bizottságnak egy olyan dolog miatt, ami miatt én nagyon megkönnyebbültem most nyáron. Egy belügyminiszter a genovai hídomlás után azt mondta, Európa miatt van ez. Köszönöm a bizottságnak, hogy, hogy úgy mondjam, gatyába rázta ezt a kérdést, nem Európa miatt volt ez. Ez a dráma, ez egy tagállami döntésnek köszönhető, ez pedig az, hogy már ez az történt, hogy 10 éve, 20 éve nem folytatnak megfelelő figyelmet az érintett tagállamban a, közbiztons, a közúti biztonságra. Már megint azt mondják, hogy az Európai, az, az Európai Unió hibája. Köszönöm szépen, hogy a bizottság gyorsan fellépett, mert hogyha sokáig hallgattuk volna ezt az Európa hibája kórust, akkor annak nem lett volna pozitív kimenetele. Második dolog, ez is nyári esemény, ugye amikor nem vagyunk itt, akkor mindenféle történik. Ez is egy olyan téma, ami fontos számomra. Köszönet a polgári konzultációért a téli-nyári időszámítás témájában történt egy konzultáció, ez hatalmas siker, nagyon sokan válaszoltak, több mint 4,6 millió ember válaszolt erre a kérdésre két-három hét leforgása alatt. Juncker úr azt mondott, remek, meg, meg tudjuk hallgatni a polgárokat. Nos, ezt kell tenni Európával. Ilyen típusú nyilvános konzultációkra van szükség, ezzel közelítenek a mi munka módszerünkhöz, illetve ezzel demokratikusabbá válik a döntéshozatal is. Köszönöm ezt a kezdeményezést. Most pedig rögvest megnyitom a vitát. Wim van de Kampur az első. Csak három perce lesz, sajnos. De hát önnek ez nem lehet gond, Wim van de Kampur. Parancsoljon. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik dacht even dat u de vergadering... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az imént azt hittem már, hogy felfüggeszti az ülést, és pesgőt bontunk. Hololej urat hallgatva, az ember azt gondolhatná, hogy mi vagyunk a világ egyik legsikeresebb szakbizottsága, és a közlekedési szakpolitikánk alapjaiban megváltozott. Olyan, mintha csak örömre lenne okunk, és nem lennének problémák. De lehet, hogy Hololáj úr így szokott nyilatkozni, nekünk itt azért az Európai Uniós buborékban oda kell figyelnünk arra, hogy ne dicsérjük túlzottan önmagunkat, mert a külvilág azért nem olyan szépen bánik velünk, mint például Hololáj úr. Odakén nem bánnak velünk kesztyűs kézzel. Többször is utalt a tanácsra, Teljesen egyetértek, sok esetben az Európai Bizottság és a Parlament gyorsabban megállapodnak egymással, mint ahogyan aztán a tagállamokkal sikerül megállapodni. A tagállamok sokszor vonakodnak végrehajtani a megállapodásokat. Nem akarom, nem akarok itt belerondítani a mai örömünkbe, de hát lehet, hogy a mobilitási csomagot előbb is elő lehetett volna terjeszteni, a második-harmadik mobilitási csomag elkészültéhez négy évre volt szükség. Szerintem egy kicsit gyorsabban is haladhattunk volna. Aztán, ami a Connecting Europe Facility-t illeti, a CEF-et, mindig nagyon örülünk a CEF-nek, de kevés a forrás. Folyamatosan zajlik az egyeztetés az árakról és a költségekről, Összességében viszont azt látjuk, hogy kevesebb a forrásunk, miközben tudjuk, hogy a CEF az Európai Unió egyik nagy sikertörténete. Erre hogyan reagál Hololáj úr? Aztán van egy egyre növekvő kihívásunk, ez pedig a fenntarthatóság biztosítása a közlekedési ágazatban. Hololáj úr támogatja a légiforgalmat. Érdekelne, hogy hogyan néz ki majd a jövőben az ICAO és a az Európai Unió közötti együttműködés a kibocsátások területén. Továbbá érdekelne az együttműködés alakulása az IMO-val is a tengeri kibocsátások témájában. Az elkövetkezendő hónapokban ugyanis ezek fontos témák lesznek. Aztán az egyes mobilitási csomag kapcsán Hamarosan a koordinátorok körében fogunk erről egyeztetni. Azt vettem észre, hogy mindenki felkészült a mobilitási csomagra, illetőleg annak tető aláhozására Mindenki szeretné már lezárni ezt a témát. Remélem, hogy a megfelelő előkészületeket követően a novemberi plenáris ülésen szavazni tudunk róla. Nem lesz ez egyszerű menet, de egyetértek Hololáj úrral, nem hagyhatjuk ezt lezáratlanul, mert máskülönben az egész erőfeszítés, minden erőfeszítésünk hiába való lett volna. Ertug úr, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, üdvözlöm, Hololáj úr, örülök, hogy itt van, és köszönöm az elmondottakat önnek. Azonnal rá is térnék a kérdéseimre, három darab van. Egy téma, amely különösen fontos számomra és számunkra, az a jövő képes infrastruktúra különös tekintettel az alternatív üzemanyagokra. Gondolni kell az elektromos töltőállomásokra, a hidrogén töltőállomásokra, CNG, LNG és így tovább. Tudjuk, miről van szó. Ezek a jövőbeni közlekedés szempontjából fontosak lesznek, már csak azért is, hogy el tudjuk érni a széndiokszid, csökkentés kibocsátás, széndiokszid kibocsátás csökkentési céljainkat. 300 millió eurót szán erre az Európai Bizottság, ennek nagyon örülünk, de hát 800 millió eurót szán erre a bizottság, de tudjuk, hogy a 800 millió euró csak csepp a tengerben, vagy hát legalábbis nem elég. Ezért az árnyék jelentéstevőkkel együtt a saját kezdeményezésű jelentésemben elgondolkodtunk azon, hogy hogyan tudunk ennek a folyamatnak lendületet adni. 2,5 milliárd eurót szeretnénk erre fordítani közberuházások formájában, és ezt megvalósíthatónak is tartjuk, hiszen a beruházások nagy részét úgyis a magángazdaságnak, a magánszektornak kell szolgáltatnia. Hogyan tudjuk ezt az ágazatot előmozdítani és a forrásokat növelni? Ez az első kérdésem. Tehát másodszorban Juncker elnök múlt héten bejelentette, hogy eleget akar tenni azon polgárok kérésének, óhajának, akik részt vettek a téli-nyári időszámításról szóló konzultáción. Egyébként nem gondoltam volna, hogy ennyien részt vesznek ezen, ez persze örvendetes. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság az elkövetkezendő hetekben, hónapban hogyan bánik majd a kérdéssel. Számíthatunk-e még arra, hogy még ebben a ciklusban születik egy jogalkotási javaslat a bizottság részéről? A harmadik kérdésem pedig a légi közlekedésre vonatkozik. Nemrégiben Bulc asszony azt ígérte, hogy foglalkozik a légi közlekedés szociális dimenziójával. 2015. decemberében megszületett az úgynevezett Aviation Strategy, légi közlekedési stratégia, ennek is része volt ez az ígéret, de azóta nem történt konkrét lépés. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság tanulmányt készítetett a törékeny, kiszolgáltatott munkavállalói helyzetről, munkavállalói szerződésekről, de hát ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik, ezt mindannyian tudjuk. A kérdésem ezért az, hol a lejúr, hogy a szociális dimenziót illetően milyen politikai nyilatkozatra számíthatunk a bizottság részéről, és hogyan tudunk az egyes szociális visszásságok ellenében hatni a légi közlekedésben. Köszönöm. Foster asszony, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a rendkívül átfogó visszajelzést arról, hogy mit teszünk mi. Úgy tűnik, hogy megfelelően jártunk el sok kérdésben, de hát azért vannak problémánk, és vannak olyan területek, amelyeket még nem sikerült lezárni, ilyen a mobilitási csomag. Én személy szerint már nem leszek itt a következő ciklusban, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a szakbizottságunk az elmúlt évek során nagyon jó munkát végzett, persze az Európai Bizottsággal együtt. Nem mindig értettünk egyet, de remélhetőleg a lehető legjobb eredményt értük el sok helyütt. Egyetértek azzal, amit Wim van de Kamp mondott a CEF-ről. Ami a költségvetést illeti az MFF-et, a kohéziós alapokat a következő ciklusban, jónak tartom, hogy a közlekedési projekteknek megpróbáljuk biztosítani a megfelelő finanszírozást, hiszen a fenntarthatóság, a környezetvédelmi kérdések szempontjából is fontos ez. A megfelelő infrastruktúra ugyanis segíthet ezen problémák orvoslásában, így például a levegőszennyezés orvoslásában is. Visszatérnék az egyik, rátérnék most az egyik kedvenc témámra, ez a légi közlekedés. Igaza van, az EASA, ami a felővizsgálatot illeti, most, most már megfelelően működik. Itt a szakbizottságban jelentést készítettünk erről a témáról, ezt nagyon fontosnak tartottam. Az egyik kérdés, amely azonban még aggaszt, az az, hogy a 261-es rendelet éveken keresztül blokkolva volt a tanácsban, a tanács vonakodott, és a bizottság bizonyos irány, iránymutatásokat adott ki a probléma kezelésére, de tudjuk, hogy a különböző tagállamokban nagyon sok a bírósági ügy, és nagyon különböző ítéletek is születtek, úgyhogy egy zűrzavar keletkezett. Aztán a nyáron láthattuk, hogy milyen problémákat okoz mindez. Én most nem akarok újjal mutogatni a tagállamokra. De tudjuk, hogy a légi közlekedés területén mennyi tiltakozásra, sztrájkra került sor, és mindez hatalmas fennakadásokat okozott. Nyilvánvalóan nem a mi feladatunk az, hogy a bértárgyalásokat lebonyolítsuk, az adott vállalkozásoknak, tagállamoknak a dolga ez de hát a fogyasztóvédelem is hozzánk tartozik. Persze a munkavállalói jogokkal is foglalkozni kell, de a fogyasztók felé is van felelősségük a munkavállalóknak. Hatalmas kihatása volt a sztrájkoknak, a költségek, hatalmas költségeket okozott, hatalmas fennakadások keletkeztek az egész légiforgalomban, úgyhogy szerintem politikai akaratra van szükség, hogy ezt megoldjuk. Tudjuk, hogy a tagállamok végeredményben azok, akik az infrastruktúra létrehozásáért felelnek, Tudjuk, hogy több kifutópályára van szükség, megfelelő infrastruktúrára van szükség, és a tagállamoknak kell ezt a helyzetet kezelniük. Rögtön befejezem, elnök asszony. Köszönöm még egyszer Hololai úrnak, és remélem, hogy sikerül előmozdulást elérni a különböző még stagnáló dossziék esetében a mandátum végéig. Köszönöm. Telécske úr, három perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem a főigazgató nagyon átfogó áttekintését, és sok mindenben egyet is értek vele. Azzal kezdeném, amit a közlekedés politikai profiljáról mondott, teljesen igaza van. Függetlenül az esetleges bírálatoktól, például a tentét illetőleg, úgy gondolom, nagyon fontos a közlekedés előmozdítása és azt hiszem, a bizottsággal karöltve sikerült is ezt elérnünk. Azt hiszem, Vimnek van igaza, a nyilvánosság nem feltétlenül van tisztában a pozitív eredményekkel, és itt kell többet tennünk. Amikor meghallgatom például itt a tenté koordinátorokat, akkor sokszor nem igazán Nyilvánvaló számomra, hogy milyen előrelépést értünk el, nem közérthető a kommunikációnk. Azt hiszem, sokat kellene javítanunk, például ami a mutatókat illeti, a végrehajtás monitorozását és a kommunikáción is javítani kell. És gondolom, egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy Közép-Kelet-Európában sokkal érzékenyebbek vagyunk a megfogalmazás iránt. Sokszor az általunk használt kommunikáció a 89 előtti propagandára emlékeztet engem, lehet, hogy kicsit nyersen fogalmaztam, de szerintem tényleg változásra van itt szükség. Ami a CEFET illeti, nagyon bizakodó vagyok. Sok kolléga ugyan jogosan említette, hogy a forrásokat illetőleg jobban kell teljesítenünk, Egyébként érdekel, hogy Jean-Claude Juncker az Európai Unió helyzetéről, állapotáról szóló beszédében mit mond majd a közlekedés helyzetéről. Jó lett volna, hogyha már eddig is erősebben támogatott volna egy ilyen nagyon fontos és sikeres területet. Ami a mobilitási csomagot illeti, mindenki eredményeket akar elérni. Egyetértek azzal, hogy július 4-e egy elszalasztott esély volt. A bizottságnak meg kell értenie, hogy a rossz jogszabály helyett az elkapkodott jogszabályok helyett egy kiegyensúlyozott eredményre van szükség, és ezen kell dolgoznunk. Szeretnék még három rövid megjegyzést tenni. Nagyra értékelem, hogy értékelném, hogyha a bizottság a mandátum a végén készíten egyfajta végrendelkezést arról, hogy a jövőben milyen lépésekre lenne még szükség. Egy politikai dokumentumra gondolok. Az integrált jegykiadás, az integrated ticketing területén is jobban kellene teljesíteni, ez is egy kihagyott lehetőség eddig. Több politikai dokumentumban is felhívtuk ennek a fontosságára a figyelmet. Connectivity Index, összekapcsolási index, vagy összekapcsoltsági index. Lehet, hogy ez egy kisebb ügynek tűnik, de nagyon is releváns a közlekedés politikai eszközök szempontjából. És végezetül, ami a Brexitet illeti, tudom, hogy Michel Bárnyi kezében van a dolog, Tudom, hogy rengeteg erőfeszítést tettünk, de amikor vele egyeztettünk, illetőleg az illetékes munkacsoporti tisztviselőkkel, az volt az érzésem, hogy nem teljesen világos egyelőre, hogy mi vár ránk. Jó lenne, hogyha ebben a szakbizottságban orvosolnánk. Ezt köszönöm. Köszönöm szépen, Tericska úr. Hallatszik a hangján, hogy meg azon is, hogy mennyi ideig beszélt, hogy nagyon érdekli önt ezt a téma, szenvedélyes híve ennek a témának. Ugye jól látom? Most az egyszer hagytam, hogy tovább beszél. Och eh, tack generalsekreterare Hololaj för att du kommer hit och svarar. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Hololaj úrnak, hogy ellátogatott ide hozzánk, illetve hogy válaszol a kérdéseinkre. A klímaváltozási válság miatt bizonyos dolgokat meg kell változtatni. Jó lenne, ha nem mindig repülőre szállnak, hanem néha vonatra is. De hát a repülés olcsóbb. És járatot foglalni is sokkal könnyebb, mint vonatjegyet venni. vannak olyan weboldalak, amelyek direkt abban segítenek, hogy könnyebben tudjunk repülőjegyet foglalni, és árakat is össze lehet hasonlítani ezzel kapcsolatban. Valamit kell tehát tenni azzal kapcsolatban, hogy ez az árkülönbség megszűnjön a repülő és a vonat között, a vasút között, és azt is gondoljuk el, hogy A-ból B-be sokszor csak úgy lehet eljutni Európában, hogyha többször átszállunk. Azt gondolom, hogy jobb lenne a foglalási rendszer, egy foglalási rendszer, vagy vásárlási rendszer a vasútra vonatkozóan, az, az sok embernek kedvet adna. És a vasút bizony sokszor elég monopól álláspontot jelent, nem mindig akarnak együttműködni másokkal. Jó lenne, hogyha a vasúti cégek adataikat megnyitnák mások előtt is, és akkor lennének olyan honlapok is, amelyek európai utakat árusítanak, és így a felhasználó össze tudja has- hasonlítani az árakat. Miért is le- lennének mások a vasúti szolgáltatások, mint a repülés? Köszönöm szépen! Dámától asszony. Köszönöm szépen, köszönöm. A, köszönöm a főigazgatónak, és ellátogatott ide. Az első kérdésem a CEF Dél-Európában ezt mennyire, eh, miért nem lehet jobban használni, miért nem lehet nagyobb összeget fordítani? Én valójában, valójában számomra a legfontosabb eh, az, hogy meglegyen a megfelelő biztonsági szint az európaiak számára. A CEF alapja a verseny, illetve a különböző prioritások alkalmazása a különböző folyosókon. Olaszországban a központi hálózatot preferálják inkább, az kap több finanszírozást. Ott van például a Brenner hágó is. Itt elég sok finanszírozást kapnak, viszont déle, a déli e, olasz részeknek nem igazán osztanak lapot. Ön szerint Nincs meg annak a veszélye? Ugyanez a helyzet fog előállni a következő programozási időszakban? Miért kell a déleurópai területeket büntetni, és ez így van egyébként a keleti területekkel is, mindig a központot preferáljuk. Olaszországban strukturális alapokból kell a déli területeket finanszírozni ilyen szempontból. Miért kell neki lennie? Aztán egységes európai égbolt. Tudjuk, hogy még messze állunk attól, hogy mind a négy fő célkitűzést megvalósítsuk. Sajnos nem igazán történt meg az, hogy a méretgazdaságot elérjük ezzel kapcsolatban európai szinten. Ott van a Padova Brindisi Padovai Brindisi repülőtérre, ezeket önök egységes kontrolltoronyá akarják átvált, megváltoztatni, módosítani. Szerintem hosszabb távon kéne gondolkozni. Önök szerint, hogyha mindent összevonunk, egyszerűsítünk, akkor ez nem jár biztonsági kockázattal? Nem sokára hatályba lép a hármas referencia időszak, nem lehet előtte megtenni egyfajta felővizsgálatot? Még egy kérdésem van a repülő, repülőkön a legénység ön szerint nem atipikus munkát végez? Utolsó kérdésem. A szociális dömping, a folytonos kabotás szerintem valódi rabszolga viszonyokat teremt a közúti szállítás területén. Hogyan lehet ezt megoldani? A, gazdasági, a foglalkoztatási bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ön szerint ez megfelelő eredmény, amit elértünk? A tahográf és a GNSS pilót, kísérleti projekthez bizonyos reményeket fűzünk. Jó lenne, hogy ennek az ágazatnak is tudnánk segítséget nyújtani, illetve önök is megtennék ezt, hiszen ezzel egyébként komoly szavazókat is nyerhetünk. Köszönöm szépen, Damát asszony! Ululaj úr, nem lesz könnyű dolga, a koordinátorok kérdésére kell először válaszolni a parancsolja. Thank you very much, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a koordinátoroknak a hozzászólásaikat, a kérdéseket. Igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni ezekre. Először is azzal kezdeném, amit az elnök asszony mondott. Köszönöm még egyszer a kedves szavait, és azt hiszem, hogy A genovai híd összeomlása, ez a nyári tragédia, ez egy hatalmas nagy katasztrófa volt, számos komplex kérdés összefügg a közlekedéssel az Európai Unió a megoldás részét képezi, nem a probléma részét. Köszönöm szépen az ön támogatását és megfogalmazását. Ami a csúcs találkozót illeti, ez egy tényleg példátlan tapasztalat volt. Lehet, hogy emlékeznek, hogy amikor elkezdtük a konzultációt, az IT rendszerrel kapcsolatban volt néhány kis probléma, mert nem gondoltunk volna, hogy az első napokban ilyen sok választ kapunk, vagy reakciót kapunk. Ez el 4,6 millió választ kaptunk, ez sokkal-sokkal több, mint bármelyik más közkonzultáció, amit valaha is csináltunk, és ez azt mutatja, hogy az európai polgárokat nagyon is érdekli ez a téma. És kiváló módja ez annak, hogy lehetőséget adjunk nekik arra, hogy hatással legyenek a döntéshozásra. És aztán látták végül azt is, hogy végig kell gondolni a következő lépéseket is, és most itt egy kicsit előre mentünk. Ertug úr kérdése a nyári időre vonatkozott, és mit csinálunk az eredményekkel. Most már világos az, hogy Bulc biztos és Juncker elnök úr is egyértelműen kifejezésre juttatták, hogy a következő lépések melyek lesznek. A kollégium szemináriumán is megvitatjuk ezt a kérdést, és a bizottság felül fogja vizsgálni a jelenlegi eh, rendelkezéseket, eh, és az elkövetkezendő hetekbe tesszük közzé az egyeztetéseink eredményét. A kérdés, hogy együtt döntésű eh, egy javaslat lesz-e? Igen, az Európai Bizottság be fog nyújtani egy javaslatot, és valószínűleg figyelembe vesszük a polgárok válaszát. Tehát az idő átállást, az óra átállást megszüntetnénk, de ezzel egy időben a szubszidiaritás jó szellemében és a, a, a tagállamok a tagállamok döntéshozási kompetenciának tiszteletben tartása szellemében ők döntenek majd, hogy melyik időt tartják meg. A kérdésben tehát azt mondom, hogy igen, az konzultációra adott válaszok elemzését közé fogjuk tenni. Azt szeretnénk, és miért gyorsítjuk fel ezt a folyamatot? Azért, mert azt szeretnénk, hogyha ez a parlament dönthetne. Mert hogyha öm, sokáig foglalkozunk ezzel a kérdéssel, sokáig húzzuk ezt, akkor nem ez a parlament dönt majd erről. Úgyhogy jó lenne tudni, hogy minél hamarabb, hogy milyen eredményre jutunk. De Alalaj úr, de egy kis kiegészítés, kiigazítás, hogyha ez napi renden van, az a átállítás kérdése. Ez annak köszönhető, hogy a közlekedési szakbizottság napirendre tűzte ezt a témát. Nem arról van szó, hogy majd mi utána véleményt formálunk ezzel kapcsolatban, hanem mi kezdtük, kezdeményeztük ezt az egészet, kéz a kézben dolgozunk. Ezt akartam még egyszer kiemelni, hogy ez a mi szakbizottságunk eredménye. Teljesen igaza van, elnök asszony de az előző hozzászólások Van de Kampóra hozzászólása oda utalt, arra utalt, hogy ne legyek túl hízelgő és pozitív, ami ennek a szakbizottságnak a munkáját illeti. Természetesen önnek igaza van, és ezt tette lehetővé, hogy a szükséges lépéseket bevezessük. Nos, Van de Kampur, én azt gondolom, hogy beszélnünk ellene a sikerekről, nem csak arról, hogy mit kell még tenni, és mi az, amiben eh, hát nem voltunk sikeresek. Tudom, hogy ön nagyon szerény, eh, de eh, talán jó lenne, hogyha kicsit nagyobb, ambíciózusabb célokra törekednek. Én optimista vagyok, én szerintem félig tele van a pohár, és az is fontos, hogy ezt erre emlékeztessük saját magunkat. Nagyon sok pozitív téma van a napirenden, amelyekhez mi hozzájárultunk az önök szakbizottságával együtt, főleg az önök szakbizottságának köszönhetően. Igen, azt is gondolom, hogy ön ugye beszélt a kettes és a hármas mobilitási csomagról. Lehetünk -e volna gyorsabbak, és természetesen lehetünk volna gyorsabbak, de a minőség, a jobb jogalkotás e, mind-mind időbe kerül, hogyha olyan javaslat akarunk letenni az asztalra, amely miért meg tudunk védeni e, a tartalmát és minőségét illetően, és, és elfogadhatónak tekintjük, ahhoz idő kell most, hogy gyorsabbak, most gyorsabbak legyünk, vagy jobb minőségi munkát végezzünk? Ez a kérdés. Nem kell az egyiket a másik oltárán feláldozni mindenképpen. Persze, mindig lehetünk gyorsabbak és jobbak is, hát de minden esetre ez most a realitás, amivel szembenézünk, és lehet, hogy az végeredményben azt kell, hogy mondjunk, hogy megérte egy kicsit tovább gondolkodni a megoldáson. Ami a CEF-et illeti, a CEF az egy kiváló eszköz, és ez a bizottság nagyon nagyban eh, támogatta a CEF-et, és az önök eh, hozzájárulása eh, a különböző programokhoz valóban ez volt az egyik legfontosabb hozzájárulás, és ez egy nagyon jó javaslat. Igen, persze mindig lehetne javítani a költségvetésen is, persze mindenki szeretne több pénzt, de ennek a, az MFF-nek a körülményeit is figyelembe kell venni. És valóban olyan helyzetben vagyunk, amikor is kevés, kevesebb pénz áll a rendelkezésünkre, és választanunk kell, döntést kell hoznunk. A legtöbb költségvetési sorban csökkenés van, de a CEF-ben nem volt csökkenés ne, nem mondhatjuk, hogy több pénzünk van, de örülhetünk annak, hogy nincs kevesebb, nem kevesebb a pénz, ami a rendelkezésünkre. És még folyik a dolog, még nincs vége, az MFF tárgyalások még folynak, és a parlament együtt a tanácssal dönt majd a végső dönt, ö, eredményről. Biztos, hogy önök is folytatják az ambiciózus CEF elfogadásának folyamatát, Beszéltünk a 350 milliárdról a core networkre, persze sokkal többet lehetne fordítani a közlekedésre, ezzel kapcsolatban nincs kétség, de meg kell érteni a többi új kihívást is, amelyel Európa szembenéz. Migráció, határvédelem, stb. Természetesen sok pénzt kell erre a célra is félretenni. A jó egyensúly megteremtése, ez elengedhetetlen. Aztán a fenntarthatóság, a közlekedés fenntarthatósága, ez megint csak nagyon fontos téma, és Bulc biztos is hangsúlyozta, a közlekedés dekarbonizációjának fontosságát. A közlekedés az továbbra is fontos széndiokszid kibocsátó, komoly lépésekre van szükség. Emellett azt is megmutattuk, hogy az alacsony karbon mobilitással kapcsolatban komolyan gondoljuk a célkitűzéseket. A klímaváltozás elleni harc nem regionális harc, hanem globális harc és ezért fontos a többi globális partnert bevonni, mert a természet sem ismer határokat. Ezért ezek a viták, amelyekre sor került, ezek nagyon fontosak voltak. Két évvel ezelőtt, amikor bemutattam ennek a bizottságnak, a vitának az eredményeit, az ICAO eh, konferencia eredményeit, és sikerült az első ágazati egyezményre jutni. A légi eh, területen a kibocsátás eh, korlátozásával kapcsolatban. Ez mindenképpen pozitív és hát ösztönző eredmény volt. globális program felé haladunk, és azt gondolom, hogy ami ennél is fontosabb az az, hogy több ország vegyen részt ebben az elköteleződésben. Ha jól tudom, kb. 75-en mm, írták alá, vagy vesznek ebben részt. Ennél több országot is el lehet érni, és sok kapacitás építési feladat vár ránk a fejlődő országokban, hogy ők is bekapcsolódjanak. E, ez még, nincs, ez még nem zárult le, de jó irányba haladunk. Az IQ e, tanácson e, azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepet játszott a bizottság a globális egyezmény elérése érdekében. Egy másik dolog az IMO-val kapcsolatban. A Környezetvédelmi Bizottságban láttuk azt, hogy sikerült egy ambiciózus célt elérni a tengeri ágazatban a kibocsátás korlátozására. És ezt nagyon fontos megvalósítani a gyakorlatban, biztosítani azt, hogy a részletek a helyükön legyenek. És kidolgozni azt, hogy hogyan tudjuk az IMO egyeztetései során elfogadott célokat részleteiben menően elérni. Ezeket a nemzetközi egyezményeket segíteni kell, ehhez az Európai Bizottságra szükség van, csak így tudunk globális szinten előrelépni. Aztán Az alacsony szénkibocsátású mobilitás és az infrastruktúra kérdése. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiben mindenképpen több pénzre van szükség. Nem is olyan régen volt egy nagyon hasznos vita az önök vezetésével azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet javítani alternatív üzemanyagok használatát, az infrastruktúra, a hidrogén használatát, de ezeknek az ezeket kiszolgáló infrastruktúrát is említenem kell. Egyrészt itt van az alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelv, biztosítanunk kell, hogy ezt hajtsák végre, eh, hogyha a tagállamokat arra eh, ösztönözzük, vagy azzal bízzuk meg, hogy a, a feltöltő állomásokba, vagy a hidrogén állomásokba beruházzanak, akkor ennek meg legyen a háttere. És egy kicsit hát eh, ki kell szaladnunk a vonalból, nem kell mindig annyira behatároltan gondolkodni, Ebben önök nagyon aktív szerepet játszottak. Azt hiszem, hogy teljesen jogosan mondták, hogy még mindig nyitva állnak eh, az ajtók, és segítenünk kell, és ösztönöznünk kell a megoldáshoz vezető gyorsabb előrelépést ezen a területen. Aztán a következő, Koszta asszony, köszönöm szépen a hozzászólását, és a megjegyzését, és az együttműködését. Nyilván ön még sokáig itt lesz, de hadd mondjam el, eh, hogy amikor majd egyszer úgy dönt, hogy föláll innen, akkor nagyon hiányozni fog, eh, hiszen ön nagyon támogató bizonyos területeken, de nagyon kritikus más területeken. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos az ön eh, hozzájárulása. Ön is említette a CEF-et, eh, illetve azt, hogy fontos, hogy egy ilyen eh, komoly eszköz álljon a rendelkezésünkre az infrastruktúra támogatása érdekében. A CEF egy nagyon jó eszköz, látjuk, hogy mennyi, mekkora részét sikerült már elkülöníteni. A 2020-21-re időszakig, a következő év teljes összegét már kirendeltük. Aztán a kettő hat egyet is említette a közlekedéssel kapcsolatban, és a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni. Igen, teljesen egyetértek elég szerencsétlen volt az, hogy öt évig nem sikerült előrelépnünk, de hát nem ültünk ölbetett kézzel, próbáltunk előrelépni, de természetesen itt volt ez az egy probléma, ez a definíciós probléma, és ez minden területre rávetette az árnyékát, és említettem Ukrajnát például, tehát nem sikerült előrelépni. Időközben mi történt? A, ta, a ö, bíróság továbbra is várja, kéri a jogszabályokat, és most már e, de elmozdultunk a társjogalkotók szintjéről. Nagyon nagy elvárások vannak az, el, az érdekelt felek részéről is, ezt tisztázni kell. Örülök, hogy említette az iránymutatásokat, ez segített abban, hogy tisztázzuk a dolgokat, és a nemzeti végrehajtási hatóságok e, számára is iránymutatást ad. De még mindig nem egységes az értelmezés unió szerte, és azt hiszem, hogy ami a 261-es kötelezettségeket illeti, ezzel kapcsolatban lehet, hogy vannak olyanok, amelyek túlságosan sokat követelnek. Ami a légi közlekedést illeti, itt van egy nagyon komoly téma, június, július, augusztus hónapjaiban a késések három hónap alatt nagyobb perc számra rúgtak, mint egész 2017-ben. Tehát mindannyian szenvedtek ettől, vagy szenvedtünk ettől, ettől a rengeteg késéstől. És az, az európai um, járatok 20%-a késéssel érkezett, és hogyha nem változik semmi, akkor jövőre ugyanez vár ránk. De ő említette a sztrájkokat, igen, sokan hallották azt, hogy az a légitársaságok a sztrájkokra fogták ezt, azonban hadd mondjuk el, hogy a késéseknek csak 9%-át volt felelősek a sztrájkok nyáron, és 61%-ban kapacitás probléma volt két vagy három ágazatban, két vagy három rész területen. Nem fogom ezeket megemlíteni, de tudatában vagyunk ennek. Ami az egész évet illeti, januártól augusztus végéig 56 százalék ban a kapacitás miatt volt, voltak késések, nincs elég a kapacitás, és nem megfelelő a tervezés, és ezek okozzák a késést. És ez erre kellene koncentrálni. Ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembenéz az európai légi közlekedés. Csak kérem, gyorsítson, húzzon bele, mert nem nagyon van már idők. Telicska úr. Igen. Hadd mondjam el azt, hogy a 868-al is elég jó eredményt értünk el. A jelentéstevőnek nem gratuláltam eddig, elnézést kérek, de valószínűleg az év végéig ezt le tudjuk zárni. Konnektivitási indexem, ezen is dolgozunk, próbáljuk javítani a javaslatot, és a terv az az, hogy ezt, a, hogy ezt részletesebben kidolgozzuk. A vasúti ágazatról is beszél Derunte úr. Igaza van, jobb lenne, hogyha a rövidebb utakon az emberek inkább vasútra ülnének, de maga az ágazat is javult szerintem. Igaza van, az ágazatban gondot jelentett az adatok megfelelő rendelkezésre bocsátása nem volt jó a foglalási rendszer, nem volt annyira fejlett, vagy nem annyira fejlett a rendszer, mint például a repülésben, de a negyedik vasúti csomag viszont lehetővé tette részben önöknek hála, hogy ezek az adatok meglegyenek, és a rendszerek is fejlettebbek. Már most könnyebben lehet jegyet foglalni. Számunkra az utazás tervező, illetve az adatok elérhetősége nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban egyébként voltak javaslataink, és jövőben is lesznek még. Számunkra is legalább olyan fontos, mint az önök számára, hogy az emberek inkább szálljanak vonatra, és ha ne felejtjük, hogy a vonat megbízhatóbb, és pontosabb is. Meg. Demátó asszony beszélt a CEF-ről, illetve Dél-Európáról, Szerintem egyértelmű, hogy vannak olyan infrastruktúrák Európában, ahol jót tenne a beruházás megnövelése, de hát a tagállami kormány dönt arról, hogy a CEF pénzt hogyan használják fel, illetve az EU, EU-s alapokat általában konkrétan hogyan használják fel, az, ez nem a bizottság feladata. Számukra megvan a TNT hálózat, ez az összes tagállamban jelen van, a legtöbb régióban, és hogy a tentére használják fel a tagállamok a pénzt, akkor a tagállamok kezében vagyunk. Reméljük, hogy a, az ország egészé, mi csak reménykedni tudunk abban, hogy a tagállamok figyelembe veszik a koherenciát, illetve az összekapcsolódási rendszereket az egész e, országban. Mi a helyzet a Single Sky, az egységes ég, az égbolttal? Egyértelmű, hogy a biztonsági e, standardjainkban nem, nem engedünk, nem is fogunk edni sose, ez az egyes számú prioritás. Idén Európában 7,8 millió biztonságos biztonságos járatunk volt, biztonságosan szálltak felszálltak le. Nálunk, van ez, nálunk a legjobb az arány az egész világon, ebből nem engedünk ezt egyértelműen, hogy prioritásként kezeljük, tehát a biztonságot fönn kell tartani a jövőben is. Néhány szót, elnézés, elnőző, késésben vagyunk. Nincs több időnk. Kezdjük meg a második kérdéskört. Bár úr következik. Ja, viel, <clears throat> vielen Just Dank. one minute, I'm sorry. Okay. <clears throat> vielen Dank, Herr Hololai, für Ihre Ausführungen. Und auch für das. Köszönöm szépen Hololai úrnak az elmondottakat, és hogy megdicsérte a Transzakbizottságot, és köszönöm, hogy tisztázta a sztrájkok kérdését, nagyon világosan fogalmazott és ezt a helyesbítést nagyra értékelem. Mégis el kell mondanom azt, hogy Izmael Ertu kollégám az imént helyesen fogalmazott, Vajon a bizottság kívánne még tenni valamit a szociális aspektusok, a, a szociális jogok területén a légiforgalomban? Joggal említette az atipikus foglalkoztatási formákat, a tisztességtelen versenyt az EU belül, a szociális dömpinget és utalt a tanulmányokra is. Emlékszem egyébként arra, hogy Bulc biztosasszony és Marian Tyson biztosasszony részvételével volt egy nagy egyeztetés, majd utána csend honolt, azóta semmit nem hallunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság az, el, az elkövetkezendő hónapokban még tegyen valamit a légiforgalommal foglalkoztatottak jogait illetően. Köszönöm. Rivodalon asszony. J'espère pas parler trop vite, mais j'ai beaucoup de questions. Remélem nem fogok túl gyorsan beszélni, de hát sok a kérdésem. Főigazgató úr, az Európai Bizottság nyomás gyakorol a szakbizottságunkra, hogy a mobilitási csomag szociális dimenziójával kapcsolatban gyorsabban haladjunk, hát ettől még jónak kell lenni, a minőségnek meg kell, minőséget meg kell tartani. Szerintem jó lenne, hogyha nem avatkozna bele a bizottság abba, hogy hogyan dolgozunk. A szakbizottságunk az hogyha nem tud elő elfogadni egy álláspontot az év vége előtt, akkor visszavonják a javaslatukat? Kérem, kérdezem, hogy a pihenőidővel kapcsolatban elkezdtek-e már egy újabb javaslatot kidolgozni? Megerősítik-e a szociális párbeszédet, illetve a konzultációt a érintett felekkel? Miért is nem lehetne tartani egy nagy nyilvános konzultációt a szociális jogok témájában a közlekedési ágazatban. Szerintem ez mindenkinek jót tenne. Aztán környezetvédelmi dimenzió a mobilitási csomagban. Az osztrák elnökség alatt lehet-e bármire számítani, bármilyen pozitív előrelépés illetve hogy mikor indul a három oldalú egyeztetés? Köszönöm. Zotovski úrön következik egy perc. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja mam dwa pytania. Köszönöm szépen. Két kérdésem van a mobilitási csomaggal összefüggésben. Először is. A koordinátoraink nem sokára az arról tanácskoznak majd, hogy mi legyen a munkamenete a mobilitási csomag ügyében. A júliusi szavazás azt mutatta, hogy még a kompromisszumos álláspontnak sem volt többsége, nem tudom, hogy mit tudunk még itt elérni. Különösen, ami a munkavállaló kiküldetését illeti a közlekedési ágazatban, és ezzel rá is térnék a második kérdésemre. Két évvel ezelőtt az Európai Bizottság a felfüggesztette a kiküldetési szabályzatot, mert egy szon dolgozott. Most azt látjuk, hogy nagyon lelassultak a folyamatok. Nem tudom, hogy mit, mire számíthatunk itt a jövőben. Riké úr, egy perc. Hololáj, questions, úgy <clears throat> két kérdésem lenne. Egy Brexit. Erre nem térnék vissza. Egyesek azt gondolják, hogy zsákutcában vagyunk, korrektív rendeleteket javasolt a bizottság, de hát akkor is, hogyha a parlament a vitának nem részese közvetlenül, szerintem nem lényegtelen az, hogy mi a mi véleményünk. Hogyan szeretné a bizottság figyelembe venni a parlament véleményét? Nagyon komoly gondok fognak majd fölmerülni, és mindenképpen alkalmazkodnunk kell majd az új helyzethez. Ehhez mit tudna mondani? második kérdésem említette, hogy az EMI-vel kapcsolatban kiválóak az eredmények. A DG Transport hogyan lehet azt elérni, hogy költségvetési változást érjünk el a centralizált centralizált vezetőség felé. Köszönöm szépen, most Kramer úr, következik egy perc. Köszönöm szépen. A 2011-es fehér könyvben abban állapodtunk meg, hogy 10 célunk van és 40 kezdeményezésünk. Mi lett ebből? Erről szeretnék tudni valamit. Második pont, az utasok jogai, amikor azt látjuk, hogy a Ryanair gyakorlatilag lehetetlen szociális feltételeket feltételekkel dolgozik, akkor az sztrájkhoz vezet. Szerencsére a német bíróság kimondta, hogy mégiscsak ki kell fizetni a költségeket, jó lenne, hogyha a force majeure ebben az esetben is jogerőre emelkedne. Aztán ami a pénzügyeket illeti, az európai hozzáadott érték abban áll, hogy van egy vasút hálózatunk Európában, hogyan lehet a tagállamokat rábírni arra, hogy a kis hézagokat is bezárják. Lengyelország például EU-s pénzekből finanszírozta a teljes hálózat kiépítését, a németek csak kotbuszig építkeznek. Egy 50 kilométeres hézag 100 millióba kerül, ez az egész folyosó működőképességét teszi kockára, Egyébként Brüsszel esetében is látunk hasonlókat. Sok esetben két óráról egy órára csökkenhetne az utazási idő. Hogyan lehet a tagállamokat rábírni arra, hogy európai léptékben gondolkodjanak, és ne tagállami léptékben? Köszönöm szépen, Deli úr. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két rövid megjegyzésem van. Teljesen egyetértek önnel, Hololaj úr, és a kollégákkal is abban, hogy július 4-e nem volt igazán örvendetes nap itt az Európai Parlamentben, nem igazán volt okunk ünneplésre. Mi a helyzet azonban a tanácsban? Van elmozdulás, ugyanis a negyedik vasúti csomagnak az árnyék jelentéstevője voltam, és nem szeretném ugyanazt a forgatókönyvet megvalósulni látni, mint akkor. Ugyanis ahogyan mindannyian emlékszünk, az előző ciklus már előkészítette az első olvasatot, majd volt egy hatalmas űr, illetve hézag, a tanácsi álláspont és a közben már elavult parlamenti szöveg között nem, nem volt politikai támogatottsága sem a dolognak úgyhogy hatalmas gondunk volt ezzel, van elmozdulás tehát a tanácsnál. És még egy rövid második kérdés, ami a TNT hálózatok kettős felhasználását illeti, ezt nagyon jó ötletnek tartom, de nem gondolja-e, hogy valamilyen párhuzamos finanszírozási probléma léphet föl, és mit jelenthet ez esetleg a CEF-re nézve, mert hát a CEF esetében már egyébként is voltak gondok az FC miatt, és így tovább. Tehát veszélyben forog ez. Grappini asszony, egy perc. Mulțumesc! Uh, vreau să mulțumesc comisiei și... Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, és szeretném elmondani, hogy én is nagyra értékelem Hololaj úr előadását, beszámolóját. Nagyon örülök, hogy teljes áttekintést kaptunk. Ami a konnektivitást illeti, illetve az egységes piacot, elhangzott, hogy ez a tagállamok felelőssége, a tagállamok illetékességébe tartozik az infrastruktúra. A kérdésem az, hogyha a tagállamok EU-s pénzeket kapnak, akkor hogyan tudunk megfelelő infrastruktúrát kialakítani, főként a közutakon és a vasúti közlekedésben, oly módon, hogy az vetekedhessen a nyugati infrastruktúrákkal. Hogyha a keleti infrastruktúra, a keleti államok infrastruktúrája nem működik megfelelően, az a nyugati infrastruktúrára is hátrányos hatással lesz. Vegyük példának a vasútvonalakat. Vannak olyan területek, ahol már nincsen vasút, nem működik a vasút. Mit tudunk tenni ennek orvoslása érdekében? Aztán a harmadik mobilitási csomag kapcsán Egy három tagállamon áthaladó, keletről nyugatra haladó szállítmányozás esetében mikor beszélhetünk pontosan dömpingről? Köszönjük, Caputo úr! Köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogy már megint, mob, megint manipulálni kívánja a bizottság a valós adatokat, a e, e, kibocsátási adatokat a gyártásban, ugye dízelbotrányunk volt már, és nem hiszem, hogy ez megjavult volna ez a probléma. Létezik egy Joint Research Center, és úgy tűnik, hogy az adatok alapján, hogy úgy kívánják manipulálni a gépjármű gyártók a kibocsátási adatokat, hogy azok mesterségesen megváltoztassák a valóságot. Nos, azt látom, hogy a 2025-ös, 2030-as célkitűzések egész egyszerűen elpárolognak, képtelenek leszünk ezt megvalósítani. Nem tudom, hogy a DJ Move, akinek ugye egyik eh, célkitűzése, hogy az alacsony szén felhasználású gazdaságot, illetve mobilitást erősegítse, tudatában van ennek, és mit tesz ellene. Köszönöm, Kaputa úr. De mondta hogy következik. Ön az utolsó kérdés feltevő parancsolja. Köszönöm szépen. Egy egyetértek azzal, amit az elnök asszony mondott a Genovai híddal kapcsolatban. Nagyon szomorú, nagyon aggasztó, ahogy az olasz elnöki tanács helyett, e, elnök helyettese egy híd összeomlásakor, közben több tucatnyi áldozat van, azt mondja, hogy mindez Európa hibája. Egyébként koncesszióban van ez az autópálya rész, ez a híd is, és éppen ezért nagyon fontos, hogy valamilyen módon sürgősséggel beavatkozzunk, hogy ez a probléma megoldódjon. Nézzük a légi forgalmat. A Ryanair nagyon komoly sajtófigyelmet kapott a sztrájkok miatt, a sztrájkok elég sok, az ajátok elég sok járatot töröltek, de kompenzációt nem fizettek az utasoknak. Szerintem a bizottság feladata az, hogy az utasok jogait védje, felkarolja, mit kívánnak tenni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Hololaj úr, nagyon-nagyon nehéz dolga lesz. Három perc alatt kéne az összes kérdéssel válaszolni. Elég sok, elég részletes választ adott, úgyhogy azt megköszönjük, de most tényleg nem sok ideje van. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönet a képviseleknek ezekért a kérdésekért, észvételekért. Próbálok legjobb tudásom szerint válaszolni, de azt gondolom, hogy egy írásos változatot is el fogunk majd önöknek küldeni. Bach elnézést, hogy, hogy ugyanazt a kérdést kellett föltennie, mint Ertug úr, de hát pont Ertug úr kérdésére akartam válaszolni, amikor elvették tőlem a szót, mert túlságosan hosszan beszéltem. Tehát, szociális kérdések a, a légiközlekedésben, ezek nagyon-nagyon fontosak számunkra. A légi közlekedési stratégiának részét képezik ezek is, és nagyon fontos az, hogy az összes szociális jog garantálva legyen a légi közlekedésben is az európai polgárok számára. Természetesen szociális kérdésekkel is foglalkozunk, tehát a légi, légi közlekedéssel kapcsolatban például az atipikus munkavállalás. Én egyeztetünk minden érintett féllel, és egy tanulmány is, tanulmányt is megrendeltünk, aminek az lenne a témája, hogy milyen lépésekre lenne szükség, milyen változtatásokra lenne szükség a jelenlegi szabályokhoz képest. Az 2008 as szabályra gondolok, illetve hogyan definiáljuk, ugye ez is ebben a rendeletben van, hogyan definiáljuk a kiinduló helyet. Mit jelent a home base? Tehát a szociális kérdésekre az atipikus munkavállalással is foglalkozunk, és azt láthatjuk, hogy a konzultációnkra válaszolt a megkérdezett pilóták, illetve a légi forgalomban alkalmazottak 18-20%-a, és azt válaszolták, hogy a munkájukat atipikus munkavállalásnak ítél, ítélik meg. A bizottság elnöke is elmondotta, hogy ez a bizottság már ebben a témában nem tesz jogalkotási javaslatot, tehát nem lesz kezdeményezésünk, de a, az elemzést folytatjuk az idei év végén, jövő év elején, és egy akciótervet kívánunk létrehozni, egy cselekvési tervet, hogy milyen a helyzet, és ennek fényében milyen lépésekre van szükség. Ezt komolyan veszük tehát. El kell mondjam azt, hogy a tagállami hatóságokkal eh, hatóságoknak is van feladat ezzel kapcsolatban, megpróbáljuk velük a kapcsolatot szorosabbra vonni. Vannak olyan tagállamok, ahogy ez komolyabb gondot jelent, más tagállamokból kevésbé, tehát ez a párbeszéd is folyik, és ez egy fontos dolog. Aztán mobilitási csomag ismét felmerült. Rövol asszony azt mondta, hogy gyakorlást nem tudnak elfogadni. Nem, mi nem nyomást gyakorlunk, egyszerűen csak szeretnénk a megoldást mi hamarabb megtalálni. Én azt mondanám, hogy ez egy pozitív nyomás, tehát egyáltalán nem próbálunk negatívan nyomást gyakorolni. Mindennyian tudjuk, hogy rosszabb a helyzet jelenleg, mint hogyha a kompromisszum meg lenne a mobilitási csomaggal kapcsolatban. és együtt kell mugodni. Mi a hét, hét napján, a nap 24 órájában rendelkezésre állunk. Ugye bármikor megkereshetnek minket, feltett egy kérdést, hogy visszavonjuk a javaslatot, hogyha önök az év végig nem lépnek, erre az a válaszom, hogy nem. Osztrák elnökség, illetve segítünk-e nekik abban, hogy a környezeti kérdéseket megoldjuk a mobilitási csomagon. Persze, persze, segítünk nekik, szoros az együttműködés, és rájuk is megpróbálunk pozitív módon nyomást gyakorolni. Reméljük, lesz előrelépés. De hát idő nincs sok, ezt mindannyian tudjuk. És nehéz döntéseket kell majd hozni arra, azon témákra kell koncentrálni leginkább, ahol közel van a megegyezés. Szerintem ezt meg lehet oldani, de ehhez nekünk is észnél kell lenni. Az osztrák elnökségnek nyáron nagyon sok kétoldalú megkeresése kapcsolat felvétele volt. Arra számítunk, hogy szeptember végére kompromisszumos javaslataik lesznek a tanácsban, tehát a tanácsban is előrelépésre lenne szükség, a tanácsban legalább olyan nehéz a helyzet, mint itt. És ezt elvileg meg lehet oldani. A szélsőségektől meg kell szabadulni, mert a szélsőségek úgysem kapják meg azt, amit kérnek. Tehát a javaslati szélsőségekről beszélek. Hogyha ezt félre tudnánk tenni, és a arany középutat választanánk, az sokat segíteni. Egyébként ez a dolog, ezek a dolgok mind kapcsolódnak egymáshoz. Nem lehet az egyiket megoldani, úgyhogy a másikkal nem foglalkozunk. Tehát egy csomagról van itt szó, minden mindennel összefügg, és szerintem így lehet jó eredményt elérni, hát, amit mondani könnyű, de megtenni nehezebb. Zlotowski úrnak is volt egy kérdése a jelenlegi szabálysértési folyamatokkal kapcsolatban. Természetesen ez mind napirenden van, semmi nem tűnik el csak úgy a napirendről, de jelenleg optimisták vagyunk, a mobilitási csomaggal foglalkozunk, és ami, ha valami folyamatban van, egy vizsgálat még folyamatban van, akkor nyilván nem lehet más vonalon is föllépni, de hogyha arra jutunk majd egy ilyen eljárásban, hogy nincs megoldás, akkor azt teszi a bizottság, ami a dolga, hogy a tagállami, a, amit, ami a dolga, tehát hogy a közösségi vívmányoknak érvényt szerez. Riké úr tett fel egy kérdést a, Brüsszel, a Brexitről. Nos, úgy gondolom, hogy itt eh, vannak bizonyos kérdések, amit együttdöntési hatáskörben kell megvitatni, és természetesen itt eh, nagy szükség van a TRAN szakbizottság véleményére is, sok időnk nincs. On the budgetary... Ami a költségvetési megszorításokat illeti, Persze, sokféle lehetősége van az infrastruktúrális beruházásoknak. A CEF volt eddig a legjobb eszköz, de itt van a kohéziós alap, a regionális alap, és persze itt van az Invest EU eszköz. A közlekedés ebből is profitált, azt hiszem a projektek 12%-a közlekedési jellegű volt. De aztán itt van a blending, a különböző források összevonásának lehetősége. A támogatások elengedhetetlenek voltak eddig, és most röviden válaszolnék a vasútra és a vasúti infrastruktúrára vonatkozó kérdésre. A vasúti infrastruktúrában hiányzó összeköttetések kapcsán azt mondhatom, hogy persze a támogatásokra szükség van, mert csak így lehet a hiányzó részeket kiépítene, kiépíteni, felszámolni a szűk keresztmetszeteket és a határokon átnyúló összeköttetést megteremteni. Itt a támogatás elengedhetetlen, mert így biztosíthatjuk, hogy a hálózat mint entitás működik. Krámer úrnak igaza van, a vasúti hálózatban vannak olyan szakaszok, amelyekben nem ruháztak be. Tudom, hogy ezt többször is felvetette már a múltban, sőt sokszor, mikrofon nélküli hozzászólás, de mi nem felejtettük el, hogy a tagállamokkal szemben ezt fel kell vetni, ezt meg is tettük, de végeredményben a tagállamok döntése ez. Itt van viszont a CEF, itt a lehetőség a hiányzó részek kiépítését meg, meglépni, miért is ne tennék meg. Ezzel érvelünk mi. Emellett néha azért látok olyat is, hogy ezeket a hiányzó szakaszokat azért tartják fenn, azért nem építik ki, hogy a versenyt hátráltassák. Ez is előfordul, de persze itt is cselekednünk kellene. Előfordul az is, hogy egy vasútvonalat megszüntettek csak azért, hogy más ne léphessen be a piacra. Úgyhogy itt változásra van szükség, nincs mese, fenn kell tartanunk a nyomást. A fehér könyvre is rákérdezett, nem tudom fejből a választ, írásban fogok erre reagálni utólag. Négy évvel ezelőtt, amikor értékelést készítettünk, akkor azt hiszem kiderült, hogy a fehér könyv még mindig korszerű, jövőképesnek bizonyult. Lehet, hogy most túl sokat mondok, de azt hiszem a következő bizottságnak most már meg kell vizsgálni a fehér könyvet, hogy időszerű-e még. Persze az akkori bizottságnak kell majd meghozni a döntést ezzel kapcsolatosan, de hát tudjuk, hogy a világ változik, és nagyon fontos olyan keretet létrehoznunk, amely lehetővé teszi az előrelépést a közlekedésben. Alalej úr, e, sajnos el kell vennem a mikrofont, mert háromszor annyi időt adtam, mint eredetileg terveztük. Sajnos nincs már több időnk, mert koordinátori ülés vár ránk. Azt gondolom, hogy a többi hozzászólónak jobb lenne, hogyha írásban tudna válaszolni, de nagyon köszönjük a szenvedélyes hozzászólását, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és várjuk a további válaszait, Olaláj úr. Köszönöm ezt az eszmecserét.